Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Üdvözlök még egyszer mindenkit, folytatjuk a, a szakbizottságunk ülését, és még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az interneten is követhető az ülésünk közvetítése. Folytatjuk a napirendünkkel, a hetes napirendi pont következik. Erre nem tudtunk sort keríteni délelőtt. A az Európai Unió és tagállamai másrésztről Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv. Tudjuk, Horvátország csatlakozott már az Európai Unióhoz, és nyilvánvalóan nem annyira vitatott ez a pont politikai értelemben, ezért a jelentéstevő azt javasolta, hogy gyorsítsuk fel a folyamatot, és ne az első eszmecserével kezdjük, hanem azonnal készítsük is elő tanácskozásunkkal a szavazást. De nem is beszélnék tovább. Meg is adom azonnal a alelnöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ön már szinte mindent elmondott, amit el kell mondani. Valóban egyáltalán nem vitatott ez a téma, sőt, szinte formalitásról van szó, hiszen arról van szó, hogy a horvát csatlakozást követően kialakult helyzethez kell alkalmazkodnunk ezzel a jegyzőkönyvvel. A korával kötött szabadkereskedelmi megállapodás volt az első Lisszabon utáni megállapodás. 2011. februárjában bólintott erre a parlament, és miután Horvátország lett 2013. Eh, júliusában a 28. Eh, EU-s tagállam, átmeneti eh, rendelkezések alapján élt Horvátország ezen szabadkereskedelmi egyezménnyel, most pedig formalizálnunk kell mindezt. Ez lenne tehát az a jegyzőkönyv, amelyel Horvátország formálisan is csatlakozik a szabadkereskedelmi megállapodáshoz, és az Európai Parlamentnek ehhez a jóváhagyását kell adnia. 2014. március 6-án született erről meg a döntés a szavazás, illetve a választások előtt. Mindannyian tudjuk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokhoz jóváhagyásunkat kell adnunk, tehát kérném szépen a kollégákat, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy ezt a jegyzőkönyvet elfogadjuk, és így Horvátország e tekintetben és teljes jogú taggá válhasson. Ennyit szerettem volna elmondani, röviden, tömören, nem volt semmi gond, vagy nincs semmi gond, remélem. Elnök, köszönöm szépen, akkor az árnyékjelentéstevők kapják meg a szót, már ha kérik. De úgy látom, nem kérik. Akkor az Európai Bizottság képviselője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a jegyzőkönyv az egyik első, amely egy meglévő szabadkereskedelmi megállapodást igazít a horvát csatlakozás tényéhez. Átmenetileg már alkalmazzák azt, és visszamenőleg már közé is tettük 2013 júliusára vonatkozólag visszamenőleg, tehát a horvát exportőrök már 2013. júliusa óta profitálhatnak a szabadkereskedelmi megállapodás előnyeiből. Az Európai Parlament eh, hozzájárulása a megállapodás eh, lezárásához szükséges, azzal, hogy eh, Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, a tanács megkötheti ezt a megállapodást, de ehhez szükséges az Európai Parlament jóváhagyása. Köszönöm. Köszönjük, akkor megadnám még egyszer a szót Zahradil elnök úrnak. Csak szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a támogatást, és csak azt tudom elmondani újra, hogy kérem támogassák a jegyzőkönyv elfogadását. Köszönjük! A módosítók benyújtásának határideje szeptember 5-e péntek déli 12 óra. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk következik. A 10-től 13-ig terjedő napi rendi pontokkal foglalkozunk most, amelyek a különböző társulási megállapodásokat érintik. Ukrajna, Grúzia és a Moldovai Köztársaság tárgyában. Ahogy ma délelőtt már hallhattuk, az Ukrajnával kapcsolatos társulási megállapodás esetében szorít bennünket az idő, mert mind politikai értelemben és gazdasági értelemben is a lehető leggyorsabban szeretnénk stabilizálni Ukrajnát. Másrésztről persze az ukrán elnök és az Európai Parlament elnöke közötti megállapodásnak megállapodást is szeretnénk, megállapodásnak is szeretnénk eleget tenni, mi szerint lehetőleg egy időben szervezzük meg a ratifikálást az Európai Parlamentben és az Ukrán Parlamentben. Ez más szóval azt jelenti, hogy a következő Strasburgi plenáris ülésünkön szavazunk is a ratifikálásról. Tehát ami az ütemtervet illeti, rendhagyó eljárásra kerül sor. Levelet fogunk megfogalmazni, és ezáltal fogjuk az álláspontunkat világosá tenni. Mindazonáltal mégis érdemes eszmét cserélnünk a tartalmi kérdésekről, és nagyon örülök annak, hogy a kereskedelmi főigazgatóságtól Ignácio Bicero igazgatórat itt üdvözölhetjük, aki beszélni fog ezekről a megállapodásokról, neki adom meg a szót. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és tájékoztathatom önöket arról, hogy hol tartunk az egyezmények megvalósításával kapcsolatban, keleti partnerség országaival. Nagyon helyesen azt mondták, hogy Ukrajna esetében paralel ratifikációt nyújtottunk be az ukrajnai és az Európai Parlamentnél. Eh, Poroshenko elnöktől azt a jelzést adtuk, hogy eh, szándékozik ratifikálni ezt szeptember hónapban. Trilaterális, háromoldalú tárgyalásokat kezdtünk az Orosz Föderációval és Ukrajnával, annak érdekében, hogy több az Orosz Föderáció által felvetett kérdéssel foglalkozzunk, de Hochte biztossal tartottunk ülést, az ukrán és orosz kereskedelmi miniszterek bevonásával szeptember 12-én. Nagyon egyértelmű üzenetet szeretnénk eh, átadni számukra, nem lehet vitatkaz, vitat, vitatni az ukrán eh, kereskedelmi egyezményt, amely majd nehézségeket teremt az Orosz Föderáció számára, és eh, hajlandóak vagyunk el, együttműködni Ukrajnával és az Orosz Föderációval, hogy el, el, elmagyarázzuk, hogy miféle rugalmasságokat építettünk bele annak érdekében, hogy az egyezmény megvalósítása ö, ö, simán folyhat. Politikailag nagyon fontos, ö, még az Európai Parlament számára is, ö, és mindazok a lépések, amelyeket el kell, meg kell tennünk, amely a paralel ratifikáció érdekében nagyon fontos jelzést fognak küldeni. Annak is nagyon örülnék, hogyha nagyon szívesen válaszolok a szakbizottság kérdéseire, nem csak Ukrajnát illetően, hanem a többi országokkal kapcsolatban is, amelyek átmenetileg csatlakoztak ehhez az FTA-hoz. Sok esetben az Orosz Föderáció megszigorító kereskedelmi intézkedéseket vezetett be ezekkel az országokkal. Különösen ez volt a helyzet Moldovával, ahol Oroszország nem csak a 60%-os export tizalmat vezetett be, de MFNDP-ket is bevezetett a szabadkereskedelmi egyezmény egyes tételével kapcsolatban, és a bizottság javaslatot nyújtott be, amelyet támogatását, szolidaritását fejezte ki a moldvai barátaink iránt. E, és lehetőséget teremt ennek az exportnak a mi piacunkra való beáramlásához. Ezzel kapcsolatban is nagyon szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Egyelőre viszont világos számomra, hogy önök elsősorban Ukrajnával akarnak foglalkozni. Jelezték, hogy az Európai Parlament szívesen lép tovább a ratifikációval kapcsolatban. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük. Először a frakciók kapják meg a szót nagyságrendben. Először is a néppárt következik. Köszönöm szépen. Világos számomra, hogy politikailag mennyire érzékeny és szükséges is az, hogy gyorsan és zökenőmentesen ratifikáljuk ezt az egyezményt. A jelenlegi helyzetben ez nagyon fontos. Azonban mindannyian megértjük, hogy felgyorsítjuk azokat a gyakorlati folyamatokat, amelyek azt a benyomást keltetik, hogy egyes problémákat nem kezelünk eléggé komolyan. Azt javaslom tehát, hogy ha lehetséges, hogy a képviselők vezessék be azokat a érzékenységi fokokat, amelyek megjelenhetnek a tanúsítvány végén, nem csak Ukrajna és Oroszország viszonyában, mert nem az az egyetlen probléma, de meg kell nézni, hogy lesz, lesz-e valamiféle mellékhatás az Európai Unió üzleti életére nézve, vagy az ukrajnaiak üzleti életére nézve, azok kapcsolataival, és miként befolyásolja ez a különféle intézményeink helyzetét, amelyek Ukrajnával foglalkoznak, tudva, hogy Ukrajna egyes részei nem az ország irányítása alatt állnak. Mi történik tehát ebben az esetben? Ez kiterjedhet a vízum kérdésére is, hiszen ö, könnyebb ö, ö, szabályozást szeretnénk bevezetni egyes embercsoportok utazására. Meg kell vitatni, hogy ez kire fog vonatkozni, és kire nem. Folytassuk tehát a ratifikációt, de egyidejűleg ne felejtsük el ezeket a dolgokat, és nagyon örülnék, hogyha Strasbourgban ezt az információt már megkaphatnánk azért, hogy realista, pragmatikus lépéseket tehetünk mellékhatások nélkül. SND. Köszönjük, SND. Senki? Okay. <clears throat> So, first of all, I, I... Először is okos gondolatnak tartom azt, hogy a kettős megvalósítással foglalkozunk mind a két parlamentben a, ebben a geopolitikai helyzetben. Ugyanakkor szeretnék további információt kapni a bizottságtól a pozitív, de kicsit misztikus uh, ukrajnai uh, task force helyzetéről, amelyet áprilisban állítottak fel, hogyha a bizottság uh, értékelni tudná a jelenlegi helyzetet, hogy hol tart ez a különítmény, hogy ez a csapat, mi a feladata, és különösen arról, hogy vannak-e valamiféle kereskedelmel kapcsolatos, vámmal kapcsolatos kérdések, a krajnai kérdéssel kapcsolatban, amit el kell választanunk az, á, á, az áruk be, beáramlását, Történt már munka a különítménnyel kapcsolatban, de azt szeretnénk megtudni, hogy ők most mit tesznek, mik a közép és rövid távú terveik. Köszönöm szépen. ECR, kérdezi az elnök. Nem kérnek szót? Bocsánat. Sorry, Emma will be with us very shortly. She was going... Csak kérdést szeretnék feltenni, valamint az ukrán kérdéshez aggasztott a katonai jelenlét a társulási egyezményen belül, és hogy mit jelent az a geopolitikai helyzetben. Úgy tűnik számomra, hogy túlléptünk a kereskedelmi egyezményen, túl politikai és védelmi jellegű lett a kérdés, azért érdekel, hogy vajon hogy puha intézkedésekről van-e még szó, vagy megkeményetek. Sokszor elmondtam már ebben a szakbizottságban, hogy nagyon beletáncolunk a politikai egyezmény térfelére, nagyon sok munkahelyet, beruházást kockáztatunk, és aminek a politika az útjában áll. Ukrajnában ezeknek a következményeit nagyon tragikusak lehetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm elnök úr, szeretném becerra úrnak az egyértelmű tájékoztatást. Megértjük és támogatjuk is azt, hogy a egyezmény ratifikálása nagyon fontos, különösen a jelenlegi helyzetben. a kelet-ukrajnai háború miatt. Ebben az összefüggésben szeretném elmondani, hogy az alapvető kérdés az, hogy fenntartható politikai megoldást találjunk, amelyben a, a szankcióktól azt várjuk, hogy ö, megnyitják az utat. A társadalási szerződés szerintem a szimbólumá vált az európai életmódnak az ukránok számára összehasonlításképpen Lengyelországban és Ukrajnában az egyfőre első GDP 25 évvel ezelőtt 5000 euró volt, ma Ukrajnában már meghaladja az 7000 eurót, míg Lengyelországban a 20 ezer eurót. Két és félszer er-, erősebb a gazdaság, amelynek kihatása van a jólétre, ezért nem csoda, hogy az ukránok is is jelentős jóléti fejlődés várnak. Ez a kérdés, és ezért olyan fontos a társadalási szerződés, azért ilyen fontos szimbólum ez az európai élet, életmódnak. Támogatjuk tehát a felgyorsított párhuzamos ratifikálást a következő Strasburgi ülésszak során, valamint a keres, szabadkereskedelmi egyezmény kimélyítését. Két kérdést szeretnék feltenni a bizottság számára a tárgyalásokat illetően, illetve azok következményeit illetően. Az első, mi az önök véleménye a három oldalú tárgyalásokról Ukrajna, az Európai Unió és az Orosz Szövetség között az Eurázsiai Unióval kapcsolatban? Mi a cél? Mik a lehetséges csapdák? Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig az, hogy mi az aszimetriája ennek a társadalmi egyezménynek a feladatok tekintetében, milyen nagy ez Ukrajna számára eh, a kezdetben, illetve mekkora az Európai Unió számára, és mekkora ez később. Köszönöm szépen. Thanks a lot. GUE, e, Helmut. Köszönjük szépen, a GUE részéről Helmut következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, egy kicsit meglepődtem, amikor te bejelentetted, hogy egy gyorsított ratifikációs eljárást tervezünk. Felmerül azért bennem a kérdés, hogy eh, egy olyan helyzetben, amikor a ráda fel van oszlatva, hogyan akarunk 14 nap alatt egy párhuzamos ratifikációs folyamatot eh, lefolytatni. Ezáltal nem fogjuk visszanyerni a demokratikus struktúrákba vetett bizalmat. Különös tekintettel az európai választásokra és arra, hogy milyen eredmény született ott. Ami a mai ülésünket illeti nos konkrét kérdést intéznék az Európai Bizottsághoz. Készült a hatástanulmány arról, hogy milyen kihatással lesz mindez az energiapolitika területén. Tudjuk, hogy csak az év végéig elegendőek az ukrán tartalékok. Mi történik a tagállamokkal akkor, a télen, hogyha bármiféle további vizsgálat nélkül gyorsított eljárásban gyorsan ratifikáljuk ezt a dokumentumot. Annak idején az akkori jelentéstevővel, Valesz kivel méreható eszmecserét folytattunk arról, és meg is állapodtunk, hogy egy középtávú időszakra vetítve a szociális gazdasági területen mindez nagyon súlyos következményekkel járhat Ukrajna számára. Most, hogy kiéleződött az ukrajnai helyzet, felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk megválaszolni mindezeket a kérdéseket. Kérdés, hogy a megállapodás gyors ratifikálása valóban segíte Ukrajnán ebben a kiélezett helyzetben, egy olyan helyzetben, amikor sok ember a túlélésért küzd. Nem tudom, hogy ez a megfelelő eszköze arra, hogy hosszú távon új úton induljunk el. És ha mégis erre indulunk el, ebbe az irányba, akkor milyen további lépésekre lesz szükség Ukrajnát megsegítve? Harmadsorban az antikorrupciós lépésekre vonatkozóan van egy kérdésem a bizottsághoz. Ez ugyan nem közvetlenül a kereskedelmi részbe tartozik, mégis a társulási megállapodás részét képezi. Hogyan akarjuk ezt végrehajtani tekintettel a jelenlegi gazdasági és politikai helyzetre? Zárásképpen pedig még egy kérdés. Ismerik-e az USA beli REN tanulmányt, amely arra mutat rá, hogy a külföldi, az Ukrajnában jelenlévő külföldi szereplők stratégiája azt célozza meg, hogy a kelet-ukrán gazdaságot úgy alakítsák át, hogy az ottani emberek elhagyják az országrészt, és ezáltal megváltozzon a társadalmi struktúra, kiürüljön, úgymond, a lakosságot nézve ez a terület, és utána Kievben és Ukrajna többi részében is belföldi menekültek érkeznének, ami az ukrán gazdaság átalakítására is jelentős kihatással lenne. Elnök, köszönöm a zöldek részéről, úgy látom senki nem kéri a szót, EFD, parancsoljon. Mikrofont kérnénk szépen. Nos, azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, ami mostanában a bizottságunk elé került, és igen aggasztó is. Schulz kollégával nem értek mindig együtt, ahogy a bizottság tagjai ezt jól tudják, de ebben az esetben maximálisan egyet értek vele. Ez egy igen komoly vitákat kiváltó, nagyon fontos politikai töltettel rendelkező társulási megállapodás, aminek a következményeit igen alaposan át kell gondolni. mert pedig azt gondolom, hogy annak egyelőre nincs jele, hogy Roda úr, aki hát mm, semmit nem volt hajlandó gyakorlatilag elmondani, az egyik legtitkolózóbb ember, aki a bizottság elé került, nem mondott a dologról semmit. Úgyhogy igen, aggasztónak találom, hogy ezt gyorsított eljárásban akarják elfogadni. Szerintem teljes őrültség a dolog. Én 60-as években nőttem föl, úgyhogy találkoztam ilyen-olyan drogokkal, lehet, hogy a bizottság tagjai is ezt azt fogyasztottak, amikor ezt felvetették, de minden esetre bizarnak tartom az elgondolást. Ezt nagyon alaposan át kell gondolni, rá kell szánni az időt, mert a következmények mindenképpen alapos megfontolást indokolnak. Milyen kihatása lesz ez az európai nemzetállamokra? Milyen kihatása lesz külföldi országokra, harmadik országokra? Milyen kihatása lesz a gazdaságra? semmiféle bizonyítékát nem látom annak, hogy bárki ezt bármilyen szinten végig gondolta volna, gyakorlatilag annyi látszik, hogy hát rászentek magukat a dologra, itt volt a nagykövet, láthatóan borzasztó boldog volt, tök jó, írjunk alá egy újabb társulási megállapodást. Tehát ennyi a hozzáállás, úgy tűnik. Oli Rennel egyébként egyetértek, és egyébként sokan vannak a parlamentben, akik nagyon határozottan vitatják az itt felvázolt elgondolást. Ugye mondták, hogy Lengyelországnak 20 ezer euróra nőtt a GDP-je, már egyfőre számolva, Ukrajna pedig 5 ezer eurós fejenkénti GDP-nél áll még mindig. 7 ezer javítják a hozzászólót. Elnézést kérek, hogy nem csüggök minden szaván, erről pont lemaradtam, hogy 5 ezerről 7 az ukrán GDP, szóval ezer. még mindig igen rossz a helyzetük Lássuk akkor, hogy miért áll ennyire jól Lengyelország. Hát azért, mert hatalmas támogatásokat kapott az Európai Uniótól az elmúlt években. Hogyha Ukrajna EU tagállammá válna, akkor ők arra számítanának nyilvánvalóan, hogy hasonlóan gigantikus összegeket tolna beléjük az Európai Unió. Azt gondolom, hogy az én szavazóim és Mártin úr szavazó, illetve hát sok más parlamenti képviselő szavazói ugye, hát megszorításokkal szembesülnek tőlük, azt várják, hogy húzzák meg a nadrág szíjat. Úgyhogy teljesen abszurdnak tűnik az elgondolás, hogy majd akkor hatalmas pénzeket szálljunk Ukrajnára. Teljes álomvilágban élnek azt gondolom itt egy csomóan, és eh, hát ebben az ügyben ideje lenne felébredni, és ideje lenne elszámoltatást is eh, végrehajtani. Hozzátenném még azt is, hogy igen aggasztónak tartjuk Ukrajna helyzetét, ugye 70 milliós országról beszélünk, 58, azt mondják, hogy 58 millió, lehetséges, hogy igaza van. 45 millió mondják most, legyen akkor 45, tehát egy nagy lakosságú országról van szó. Igen, aggasztónak tartjuk azt, hogy esetleg a már érvényben levő bevándorlási szabályokon lazítanának. Remélem, hogy nem kerül erre sor, nem adnak ki valamilyen könnyített vízumot vagy útlevelet az ukrán polgároknak. Feltöltött az is, hogy az EU háromoldalú egyeztetésekre üljön össze a két érintett féle, hát ennél tragikusabb, katasztrofálisabb elgondolást el tudok képzelni, de ez már talán nem ide tartozik. Minden esetre azt gondolom, hogy válaszokra van szükség ezekben a kérdésekben. Köszönöm, mondja az elnök. Slotowski úr kap szót. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Köszönöm a szót, elnök úr. Hölgyeim és Uraim, először is, ugye az egyik megfontolás az, hogy támogassuk Ukrajnát. Ugyanakkor viszont Ukrajnában jelenleg háború zajlik, nevezzük nevén. Háborúban áll Ukrajna és Oroszország. Mi Ukrajnát támogatjuk, zajlik egy háború, amiben érintve vannak, és hát felvetődik a kérdés, hogy akkor mi, az Európai Unió vagy az Európai Bizottság teszünk-e valamit? egyik oldalról ugye hát támogatjuk Ukrajnát, de a másik oldalról pedig hát Oroszországot támogatjuk, fegyvert szállítunk nekik. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben Oroszországot kell agresszornak tekinteni, de ennek dacára valamiért még mindig kereskedelmi kapcsolatban vagyunk velük. Teljesen ellentmondásos az, hogy ugye Ukrajnát igyekszünk azzal támogatni, hogy gyorsan igyekszünk elfogadni ezt a megállapodást, közben meg Oroszországot is támogatjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, úgy látom más nem kér szót. Akkor Ignacio kap szót újra. Well, thank you very much, uh, Chairman, and I will try to be... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, igyekszem olyan pontosan és konkrétan uh, válaszolni, amennyire ez csak lehetséges. Vegyük akkor először azt a kérdést, ami a társasi megállapodás hatásaira vonatkozott, ugye az ukrán társadalmi megalapodás. Nos, teljesen e, egyértelmű, hogy az ukrán fél kész megadni minden információt, amit az Európai Parlament a ratifikáció utáni helyzettel megkért tőle. Érdemes megegyezni azt is, hogy az Európai Unió aggájaival kapcsolatosan már most is preferenciás elbánást kap Ukrajna, és tulajdonképpen a társadalmi megállapodás ezt hivatalossá tenni és állandóvá tenni. Az ukrán oldalon pedig most először nyitnák meg a piacaikat preferenciális módon az Európai Unió előtt, és hát bizonyos kötelezettségeket vállaltak arra vonatkozóan is, hogy fokozatosan közelednek majd az európai szabályokhoz. Ezek a megállapodások mind meglehetősen rugalmasak, bőven van lehetősége Ukrajnának arra, hogy hát ő maga határozza meg, hogy milyen módon és milyen ütemben közeledik az európai akihoz. Az Európai Unió minden esetre készen van arra, hogy ezt az összehangolást, az európai joggal való összehangolást teljes mértékben támogassa. Ezért jött létre ez a különleges munkacsoport, amit korábban említettünk már. Sajnos Péter, a munkacsoport vezetője nem tudott eljönni ma, de a későbbiekben, későbbi üléseinkre mindenképpen igyekszik majd eljönni, és ő tud beszámolni arról, hogy majd hogyan gyújtunk hathatós támogatást Ukrajnának, annak érdekében, hogy fokozatosan összhangba kerüljön az ukrán szabályozás az Európai Uniós joggal. Szóba kerültek a háromoldalú egyeztetések is, talán erről érdemes még beszélnem, hiszen ebben a bizottságban talán még nem került részletesen szóba ez az ügy. Lássuk tehát, hogy miről szólnak ezek a háromoldalú egyeztetések. Ismert ugye, hogy Oroszország hangot adott annak, hogy aggályai vannak, aggodalmaik vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz a dolognak az ő gazdaságukra. Mi nem látunk okot ilyen aggodalmakra, de készen állunk eh, egyeztetni Oroszországgal és Ukrajnával is párhuzamosan, annak érdekében, hogy eh, ez a szabadkereskedő megállapodás ne keltsen aggályokat Oroszország részéről. Ez tehát a háromoldalú egyeztetések eh, célja, ezek egyébként július óta zajlanak. Arról zajlik tehát az egyeztetés, hogy hogyan biztosíthatjuk Oroszországot arról, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megvalósítható úgy is, hogy annak ne legyen negatív hatása az orosz gazdaságra. Nos, ugye megjegyzés érkezett arra vonatkozóan is, hogy ez egy politikai döntés az Európai Parlament részéről, nos ezt önöknek kell eldönteniük, hogy milyen támogatást nyújtanak az ukrán partnereinknek, szomszédainknak, akik igen bátor politikai döntést hoztak, úgy döntöttek, hogy az európai gazdasággal lépnek szorosabb szövetségre. Azt gondolom, hogy elég egyértelmű és határozott állásfoglalás volt ez Ukrajna részéről. Természetesen, hogyha a bizottságnak a továbbiakban a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban kérdései vannak, én boldogan válaszolok ezekre a kérdésekre, boldogan adok meg minden rendelkezésemre álló információt. Ha jól látom a jegyzeteimben, akkor volt kérdés a megállapodásban az aszimmetriáról is. Jelenleg ugye csak az Európai Unió nyitotta meg a saját piacát preferenciális módon Ukrajna felé, de a megállapodásnak része az is, hogy Ukrajna is fokozatosan csökkenti a vámokat. Átmeneti időszakok vannak megszabva bizonyos termékekre három év, másokra öt, másokra hét, és a legérzékenyebb esetekben még ennél is hosszabb átmeneti időszakot is engedélyeztünk, megszabtunk. Ukrán barátaink kérésére figyelembe vettük az érzékenységeiket, például az autóiparban de azt gondolom, hogy összességében ez a megállapodás jó az európai gazdaságnak, jó az ukrán gazdaságnak is, hiszen hát mindenképpen hasznos lehet ez a változás, még akkor is, hogyha a végrehajtása igen komoly nehézségekbe ütközik majd. Minden esetre igyekszünk az ilyen különleges munkacsoportok létrehozásával is segíteni és támogatni az ukrán felet. Ha további kérdések is vannak, akkor boldogan válaszolok. Köszönöm. Hát, Nagyon szépen köszönjük. Akkor megnyitom a második kört. Szeretná valaki még kérdést intézni az úrhoz? Helmut. Köszönöm, Bernd. Még egyszer konkrétan fel kell tennem a következő kérdést. Milyen hatással jár majd az EU-s tagállamok gazdaságára az, hogy milyen konkrét időpontok szerepelnek a megállapodásban. Tejágazat, agrártermékek, gabonafélék. Tudjuk, hogy az amerikai vállalkozások a Monsantóval az élen már most is bizonyos kénmódosított gabonaféléket termelnek ott. Ezek nem kerülhetnek be az EU piacára. Milyen kihatása lesz tehát a megállapodásban foglaltaknak? Az energia területén konkrétan mi a helyzet? Milyen reális gazdasági kihatása lesz annak, ami a cikkelyekben benne áll? Hiszen, hogyha most gyorsított eljárásban fogadjuk el a megállapodást, illetőleg a, a megállapodásokat, akkor nem tudunk hosszasan vitázni, nem tudjuk megvizsgálni pontosan, mit is tartalmaznak a rendelkezések. Olyasmire bólintunk rá, ami valójában bonyolult és ellentmondásos is. Ez engem némileg nyugtalanít, hiszen ez még több kérdést vet fel, még nagyobb bizonytalanságot szül, és nem azt eredményezi majd, hogy az ukrán társadalom újra talpra eljön. Mégpedig, és már pedig ez a célunk. Hogyan tudunk egy nem katonai, békés az egész társadalmat bevonó megbékélést elérni Ukrajnában, hiszen ez szükséges a konfliktus megoldásához. Hogyan hat ki mindenre a szabadkereskedelmi megállapodás? Érdekelne, hogy az Európai Bizottság elgondolkodott -e ezen. Erről hallanék szívesebben, szívesen többet. Köszönjük, Zlotowski képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Tudom, hogy a csendnek is jelentése van, illetve a némaságnak, de mintha nem kaptam volna választ a kérdésemre, nem tudom, hogy elfelejtett válaszolni, vagy nem akart válaszolni. Janik? Jó napot kívánok, üdvözlöm az Európai Bizottság képviselőjét. Úgy látom, Ukrajna témában jár most nálunk, ez azt jelenti, hogy a ttip nem igazán van dolga, ez nagyszerű. Tud-e mondani valamit az Ukrajna és Oroszország tárgyalásokról? A tárgyalások jelenlegi állásával foglalkozunk a következő napi rendi pont kapcsán is, de talán beszámolhatna arról, hogy milyen a hangulat, és hogy Oroszország milyen álláspontot képvisel mindenben. Köszönöm. Rén úr? Köszönöm szépen. Hogy átláthassuk azt, hogy Európa eh, milyen szerepet vállal Ukrajna gazdasági és politikai stabilizálásában, szeretném megtudni az Európai Bizottságtól, hogy becsléseik szerint az Európai Unió mennyire fog részt venni a rövidtávú és középtávú gazdaság stabilizálási erőfeszítésekben. Ha jól tudom, a szükségletek 10-15%-át tudja biztosítani Európa, ez más-másfél milliárd eurót jelent, mindeközben az IMF 10 milliárd euróval járulna hozzá az erőfeszítésekhez. Ezt fontos látni, de talán még fontosabb tudni azt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás és a társulási megállapodás mellett Ukrajnának olyan eszközöket adnánk a kezébe, amelyel saját gazdaságát tudná talpra állítani, és talán ez végezetül a legfontosabb, Dartmouth úr. Nagyon gyors és rövid kérdést teszek föl. Vannak-e az egyezményben rendelkezések, vagy lesznek-e benne, amelyek amely a vízumokkal kapcsolatban megnyugtatja a jelenlegi rezsim, rezsimet uh, Ukrajna és az Európai Unió tagállamai között. Szeretnék én is egy kérdést fűzni az elhangzottakhoz a Moldovai Köztársaság vonatkozásában. Az oroszországi szankciók tükrében a preferenciális hozzáférés hogyan fog kihatni az európai termelőkre? Jelentős hatása lesz ennek, vagy inkább elhanyagolható? Mire számít a bizottság, Ignácio? Köszönöm szépen. Remélem tudok minden kérdésre válaszolni, de hogyha valamit kihagytam, akkor emlékeztesenek. Először is Schaus úr kérdése az energiáról és a mezőgazdaságról. Remélem, hogy mindenki világosan érti, hogy az egyezmény értelmében az Európai Unió semmiféle változtatást nem fogad el az mezőgazdaságot illetően. Ezt már említettük. Ukrajna beleegyezett abba, hogy jogszabályait progresszívan hozzáigazítja az Európai Unióhoz. Értésítenek a szándékaikról akkor, hogyha ezeknek a jogszabályok hatályba léptek, de nem vállalta kötelezettséget az Európai Unió részéről arra, hogy bármit megváltoztatnak a jogszabályban az SPS kérdésekről engedményeket tettek eh, Ukrajna felé mezőgazdasági kérdésekben, hiszen az egyezmény arról szól, hogy engedményeket teszünk, de ezt csak azért tették, hogy ezek az egyezmények, ezeknek az engedményeknek ne legyen jelentős hatásuk az európai piacra nézve, és hat hívjam fel a figyelmet, hogy az Európai Unió eh, alkalmazott tarifális engedményeket is, azért, hogy Ukrajna megnyithassa piacát az európai termékek előtt. Ami pedig az energiát illeti, az egyezmény energiára vonatkozó rendelkezéseiben olyan kötelezettséget vállal ö, Ukrajna az Európai Kartát illetően, hogy jogszabályait fogazatosan hozzáigazítja az Európai Unióéhoz nem vagyok biztos abban abban, hogy milyen következményei lesznek ennek az egyezmény megvalósítását illetően, és nem is spekulálnék arról, hogy egyes országok mit tesznek, vagy mit nem tesznek, de nagyon konkrét rendelkezések vannak Ukrajnában arra, hogy az át, a, a szállítást garantálják, ami pedig a háromoldalú egyezményt illeti, hadd fogalmazok nagyon konkrétan, e, Jadó úr tete, Zsadó úr tette fel a kérdést. A múlt héten a háromoldalú tárgyalásokban részt vettem az ö, ö, Ukrajnával és Oroszországgal együtt. Nagyon fo- fontos személyiségeket küldtek mindkét kormány részéről. Konstruktív és nagyon ö, profi tárgyalást folytattunk részletes magyarázatot adunk az egyezménynek e, a technikai jellegű rendelkezéseiről, hogy megmutatjuk, hogy hol van ebben a rugalmasság, miért e, teszi lehetővé ezt Ukrajnának, hogy a lehető leggyorsabban e, alkalmazkodjanak az EU jogszabályaihoz, és az Orosz Föderációnak semmi oka nincs az aggodalomra annak kérdésében, hogy az ukrajnai exportok negatívan befolyásolják az ő lépéseiket ezért nagyon jó, konstruktív tárgyalást folytattunk. Reméljük, hogy ezt a színvonalat fent is tudjuk tartani. A bizottság részt vett ebben a tárgyalásban Minskben, meghívtak minket egy tárgyalásra Minskbe, és szeptemberben lesz még egy ülés politikai szinten, ahol reméljük, hogy biztosítani tudjuk majd az Orosz Föderációt arról, hogy nem kell tartaniuk az egyezménytől, pont fordítva. Együttműködünk velük az, az egyezmény figyelemmel kísérésében, eh, hogy megnyugtathassuk mindenféle legitim aggodalmaikat, illetően reméljük, hogy az Orosz Föderáció nem eh, jár-e majd el Ukrajnával kapcsolatban úgy, hogy Moldovával eljárt, Moldovával van egy szabadkereskedelmi tárgyal, megállapodás a fák államait illetően, és az oroszok úgy döntöttek, hogy ennek az egyezménynek a rendelkezéseit felfüggesztik Moldovával kapcsolatban. Reméljük, hogy ők pozitívan fognak fordulni az ukrajnai egyezményt illetően, és nem tesznek hasonló intézményeket Ukrajnával szemben. Ami a támogatást illeti, amelyet Ukrajnának nyújtottunk. Én kereskedelmi szakértő vagyok, nem az a feladatom, hogy képviseljem az ukra- ukrajnai ö, csapat feladatát. Az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság ö, 600 millió eurót erőnyi kölcsönt és 250 millió juttatást, és további 1 milliárd kölcsönt tud rendelkezésre bocsátani következő hónapokban, azért, hogy az ukrajnai gazdaságot ebben a nagyon helyzetben, nehéz helyzetben megtámogassa. Persze senki nem tudja, hogy ez hogy fog alakulni, de a mi felelősségünk az, hogy a lehető legnagyobb támogatást nyújtsuk a gazdaság helyreállításáért, valamint, hogy támogassuk a, az egyezmény megvalósítását. A korábban elhangzott kérdések arra vonatkoztak, hogy a kereskedelmi kérdések miként támogatják ezeket. Valóban az ukránok elkötelezettségén pont ebben az irányban hatnak, hogy a technikai rendelkezéseket adaptálják európai szín, színvonalon, és hogy a növény, és hogy nagyon jelentős politikai döntés az ukrajnai részéről, amihez a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk megadni. Sajnos nem ismerem a társadalási szerződés egyes részleteit, hiszen az nem a szabadkereskedelmi tárgyalások része. A társadalási szerződés az egy hagyományos szerződés, de feljegyeztem az erre vonatkozó kérdést, és nagyon szívesen megadom a választ ennek a bizottságnak, miután tárgyaltam a kollégáimmal, de nekem az a benyomásom, hogy az FPA-ban semmi nem vonatkozik a társadalmi szerződésre, vagy a globális kérdésekre, de ezt őszintén most nem tudom megválaszolni. Meghallottam az ön kérdését, és nagyon szívesen válaszolok majd rá később. Van még egy kérdés, amelyet korábban felvetettek, hogy mi a helyzet a Krím félszigettel. Mindenki tudja, hogy nem hagyjuk jóvá az Orosz, Orosz Federáció annektá, krími annektálását, és az FTA értelmében ők nem fognak részesülni a kedvezményekből. Megmutatja ez is, hogy mennyire intenzív a mi kereskedelmi kapcsolatunk a Krím félsziget, félszigettel. Végül nem szeretnék spekulálni, spekulációkba bocsátkozni az orosz szankciókat illetően. Ismerjük a júliusi szankcióik eh, jelentőségét. A bizottság eh, számos intézkedést foganatosított, hogy támogassa a termelőinket, eh, amelyek nagyon igazságtalan intézkedés hatály alá estek. A WTO-ban is napirendre tűzték ezt a kérdést, de nagyon egyértelmű, hogy nem fogunk szemet szemért lépéseket tenni. Egyértelműen válaszolni szeretnénk orosz, az orosz intézkedésekre, amely destabilizálja az ukrán helyzetet, amelyen nagyon sajnálatos. Intézkedünk azért, hogy intézkedéseket teszünk, hogy termelőinket támogassuk, ezt tükröztük, ennek a lehetőségét tükröztük abban, hogy ezt a WTO figyelmére is bocsátjuk. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Úgy látom, hogy senkinek nincs semmi hozzáfűzni valója. Akkor azt hiszem lezárhatjuk az eszmecserét, illetőleg közös vitát a négy napi rendi ponttal kapcsolatosan, amely ide tartozott. Ellentmondást nem véltem kiolvasni az elhangzottakból, esetleg egy kicsit kritikusan állnak hozzá néhányan a gyorsított eljáráshoz, amelyről megállapodott a két elnök. Abból indulok ki ennek megfelelően, hogy a szakbizottság támogatja ezt az eljárást, mégis levelet fogok intézni az AFET szakbizottsághoz és az elnökhöz is, amelyben világossá tesszük a megállapodással kapcsolatos álláspontunkat, és felvetjük az európai hatásokat ellenőrző monitorozás kérdését, és az ukrán hatások kérdését is, és világossá tesszük egyben azt is, hogy a gyorsított eljárás Egyedi eset kell, hogy legyen, amely csak is a jelenlegi aktuális politikai körülményekkel indokolható. Más különben pedig továbbra is a hagyományos eljárást követjük a kereskedelmi megállapodások értékelésében. Ha mindenki egyetért ezzel, akkor így járunk el Helmut. Én világosan elmondtam, hogy tulajdonképpen nem értek egyet az eljárással. Én ragaszkodnék ahhoz, hogy az összes frakció tegye nyilvánvalóvá, hogy hogyan gondolkodik erről az eljárásról, hiszen ez precedens teremt. Kérdezem, hogy a különböző frakciók részéről van-e még egyéb megjegyzés? Pen képviselő? Köszönöm szépen, nem ugorhatjuk át a kérdéseket. Voltak kérdések, amelyeket feltettek, de ami az eljárást illeti, teljesen mértékben ellenézzük az, e, ezt, a, e, ezt az eljárást. Köszönöm szépen. Jó, akkor még megkérdezem a többi frakciót is, Lambsdorff úr. Most nem fogok megjegyzést tenni arra tényre vonatkozólag, hogy Scholz és Löpen kollégák itt érdekes mód egyetértenek ebben a kérdésben. Mi liberálisok úgy gondoljuk, hogy ám bár szokatlan az eljárás, mégis egyetértünk vele, mert maga a helyzet is szokatlan, rendkívüli. Úgy gondolom, nagyon rossz jelzés volna, hogy az, Európa, hogy az Európai Unió lefékezne egy olyan lépést, illetőleg a parlament lefékezne egy olyan lépést, amelyel az EU segíteni tud Ukrajnán, ezért úgy gondoljuk, hogy ez az eljárás megfelelő. Fabrix képviselő, teljes mértékben egyetértek Lambsdorff képviselővel, ugyanis ez az eljárás valóban rendhagyó, de mindannyiunk tudjuk, mindannyian tudjuk azt is, hogy a helyzet is rendhagyó, és hogyha a hagyományos módon akarnánk eljárni, akkor azok az emberek, akik ellenzik ezt az eljárást, szerintem nem tesznek mást, mint hogy megássák a politikai felelősségvállalás sírját az olyan érdekek kapcsán, amelyek az európai érdekeket és a béketeremtés érdekeit szolgálnak. Igen, nyilvánvalóan nem felelez meg százszázalékosan annak, ahogyan eljárnánk normál körülmények között, de most, jelen pillanatban Ukrajnában háború dúl, és ezt meg kell értenünk, annak ellenére, hogy messze vagyunk Ukrajnától. Szolidárisnak kell lennünk, és most azonnal kell cselekednünk. Köszönöm. David Martin. Very briefly, because we, we don't object. Egészen röviden szólnék csak hozzá, mert mi nem ellenezzük ezt, a, ezt az eljárást, bár igazából támogatni sem tudjuk az imént hallott okokból. Mindenesetre nem ellenezzük a megszületett megállapodást, csak azt gondoljuk, hogy amikor a helyzetet az AFET-nek adjuk tovább, akkor hát világosra kell tenni, hogy az ukrajnai politikai helyzetet vettük figyelembe a döntésünkkor, illetve szerepet játszott a dologban a szokatlan helyzet is, ugye az európai parlamenti választások után. Konzultálni kellett volna velünk, de hát ugye szokatlan nyarunk volt, választás, új parlament, stb. És az ilyen egyedi körülmények miatt nem ellenezzük a gyorsított eljárást. Uh, Köszönjük, figyelembe fogjuk venni, Kemba képviselő. Köszönöm a szót. Mi ellenezzük a gyorsított eljárást. Ahogy említettem, igen érzékeny rendelkezések vannak a társadalási megalapításban, például az, hogy erősebb együttműködést és, és egyeztetést vezessünk be a biztonság és védelmi területen, illetve a területi integritás védelme és a határvédelem értelmében. Aztán van egy EU által vezetett civil krízismenedzsment csoport is a megállapodás rendelkezései között. Azt gondolom, hogy az ukrán-orosz kapcsolatok igen érzékeny és veszélyes pontra jutottak, és veszélyes lehet, hogyha ezt gyorsan igyekszünk elfogadni. Úgyhogy ebben az érzékeny helyzetben mi ezt nem támogatjuk. Köszönöm. Ün. Janik, mit mondanak a zöldek? Sans, sans redire ce qui a été dit par euh, David, je pense que... Euh, nem akarom elismételni azt, amit David már elmondott, amit David már elmondott de elmondom, hogy, tám, hogy ellenezzük az eljárást, nem normális ez az eljárás szerintünk, de nem is tiltakozunk, hiszen akkor a nagy szükség van rá. Pasini. I would just like to say that uh, this proposal... Köszönöm a szót. Nos, én annyit szeretnék csak elmondani, hogy ez egy igen komoly vitákat kiváltó javaslat, nyilvánvalóan megosztott a parlament, mint ahogy Ukrajna is. Azt gondolom, hogy a dolgot el kellene halasztani a komoly viták miatt. Tehát azt javaslom, hogy ne legyen szavazás az ügyről. Azt hiszem, a döntéshozatalt elhalasztani nem tudjuk, mert ez azt jelenteni, hogy a parlament nem adja jóváhagyását. Megállapítom, hogy eltérnek a vélemények, de abból indulok ki, hogy a frakciók, amelyek elmondták véleményüket, a parlament többségét képviselik, ezért ennek megfelelően fogunk eljárni, tehát Brok úrnak, az AFET szakbizottság elnökének és az Európai Parlament elnökének Schulz úrnak is levelet írunk, amelyben egyrészt világosra tesszük, hogy vannak olyanok, akik bírálják az eljárást, másodszorban leszögezzük, hogy ezt egyedi esetnek tekintjük, kivételes esetnek, és a jövőben elvárjuk azt, hogy a kereskedelmi kérdéseket a hagyományos rendes eljárásnak megfelelően kezeljük, és harmadsorban néhány bíráló szót fűzünk a levélhez, ami a hiányzó hatástanulmányt és a megvalósíthatóságot, illetve megvalósítást illeti. Mindkét levelet megkapják a képviselők, Dartmouth úr. Um, I've got a very quick point of order, which... Nos, egy eljárás rendel kapcsolatos megjegyzésem lenne Mártir úrral kapcsolatban. Nem tudom, hogy az SND álláspontja az, hogy ellenzi, vagy pedig tartózkodik az ügyben. Well, well, can we... Bekiabáltak, hogy melyik a kettő közül, de nem volt hallható. Nos, én szavazást kérek, mondja a képviselő az elnök úr azt mondta, hogy a bizottságban többség van, hát akkor szavazzunk is, hogy ez kiderüljön. Kérhetek szavazást? Nos, mondja az elnök, hogyha kérik a szavazást, akkor szavazás lesz. Nos tehát, lássuk, ki támogatja az általam javasolt eljárást. So, one, please, can you count it? Megtenni, hogy megszámolja? 26 súgják az elnöknek. Lássuk akkor az ellenszavazatokat. And Hét ellenszavazatot látok, tehát világos, egyértelmű többség alakult ki a javaslat mellett. Ennek megfelelően járunk akkor el. Nos, Három perc múlva érkezik a rendes betervezett szavazás. Kérem, hogy mindenki ellenőrizze, hogy itt van-e, kéznél van-e a szavazókártyája. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon nem látta, hogy én is szavaztam. Szeretném azért hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon rendhagyó eljárás. Precedens teremtünk ezzel, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ilyen kutyafuttában szavaztunk, még akkor is, hogyha a többség úgy döntött, ahogy. Rendben. Akkor most már csak két perc van a szavazásig. Két perc múlva szavazunk tehát.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 Okay, four o'clock. We know that we vote first. Négy óra van. First this one, right? Yeah, yeah, yeah. And then the Okay. Kollegen. Rendben van, kedves kollégák. Remélem, mindenki elhozta a szavazókártyáját. Először is a bőgeféle jelentés következik, tehát az Európai Unió költségvetésével kapcsolatosan. Egyes kompromisszumos módosító, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes módosítás, Keller asszonyé, ez okafogyottá válik. Ötös módosító, Keller asszonyé. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. A hatos módosító következik, McLarkin asszony módosítója, ki szavaz mellette, ellene, elutasítva. A következő a hetes módosító, Sáke asszony módosítója, két részben szavazunk. Első rész, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas módosító, McLarkin asszony módosítója mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kilences módosító, Bőge úr részéről, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük elektronikusan a 9-es módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Dániel, nálatok egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást. Oké, okay, also angenommen. Dank. Elfogadva. Köszönöm. Tízes módosító, Martin képviselő részéről ki támogatja? Ki van ellene? Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Most az ECR-nél vannak egyel többen. A kelleténél egyel több ECRS szavazat érkezett. Oké. Okay. Rendben van, lezárom a szavazást. Elfogadva. A 11-es módosító következik Sáke asszonytól, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 12-es módosító a jelentéstevő nyújtotta be, ki támogatja. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. szavazást lezártam. Elfogadva. A 15-ös módosító következik Solc úrtól. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben, ha azt kérik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Minden rendben ment. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítva. Zárószavazás. A zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Megnyit, megnyitottam a szavazást. A szavazást lezártam. nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. So, damit kommen wir Rendben, akkor most a következő szavazásra térünk rá a költségvetési tételekről. Itt is Bőge úr a jelentéstevő. 20.01.01.01-es költségvetési sor. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Sáke asszony módosítója következik, a 20.02.02-es költségvetési tétel kiegészítésére mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A következő Solc úr módosítója a 20.02.04-es költségvetési sorhoz mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. A 21.02.77.29-es költségvetési sorral kapcsolatos arénaféle módosító mellette ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. a költségvetési sorok módosításáról. Most a végszavazás vagy zárószavazás következik. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És a módosításokat így nagy többséggel elfogadtuk. Ismét csak gratulálunk Bőge úrnak. Ezzel a szavazást lezártuk mára. Liebe Kollegen! Kedves kollégák! Ezen rátérünk a 15-ös napi rendi pontunkra. Egy kis csendet kérek. Itt a környezetvédelmi termékekre vonatkozó megállapodás helyzetéről van szó a világkereskedelmi szervezet kontextusában. Az Európai Unió 13 további WTO taggal egyetemben egy kétoldalú megközelítést kezdeményezett, Ezért fontos és szükségszerű, hogy áttekintsük a tárgyalások menetét, és hogy megnézzük, hogy hogyan viszonyul mindez az egyéb VTO tárgyalásokhoz. Volt egy online konzultáció is, június 5-e és július 31-e között. Érdekes elgondolkodni ennek a konzultációnak az eredményeiről, és a júli, 9, július 9 és 10-e között megrendezett első tárgyalási forduló is érdemes fontolóra venni, a második fordulóra pedig ősszel kerül sor. Úgy gondolom, az EU-ban kívánatos gazdasági növekedés szempontjából is fontos téma ez. Megadom az Európai Bizottságnak a szót. Lambsdorff képviselő. Elnézést, elnök úr, nem akarom itt húzni az időt, de nem világos számunkra egy dolog. A napirenden az állt, hogy az oroszországi ö, kereskedelmi kapcsolatokra is kitérünk ma. Az imént azonban azt mondta, hogy most letudtuk, Ukrajna Moldova, Grúzia és Oroszország kérdését. Nem volt világos senki számára, úgy tűnik, hogy ezt most egyben tárgyaljuk. Kérdezem, tekintettel az aktuális fejleményekre, hogy lesz-e egy külön vita Oroszország tárgyában, remélhetőleg mielőbb. Gondolom nem kell hangsúlyoznom, hogy a kereskedelmi politika területén az az egyik legfontosabb kérdés jelenleg. Elnök, biztos a következő ülésen még egyszer szóba kerül majd ez a téma, ez nem is kérdés, hiszen a tanácsban is most folynak a tárgyalások az újabb szankciókról, nem lezárt ügy ez. Visszatérünk akkor most a környezetvédelmi termékekre és a WTO-ra. Monika Henszki van itt nálunk, aki a fenntartható fejlődés és környezetvédelem témakörben osztályvezetői pozíciót tölt be, ő számol be. Introduce you this initiative. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy bemutathassam ezt a kezdeményezést. Sokan ismerhetik már, hiszen beszéltünk a zöldtár termékekről. Volt egy meghallgatás múlt évben, és nagyon sok változás történt a parlamentben, a múltban is. Örömmel tájékoztatom önöket a formális helyzetéről e, a kereskedelmi egyezményeknek, amelyek július 8-án zajlott a Genfben, e, ahova más e, tagokat is meghívtak 41 országból, és fontos lépést jelent ez a a zöld termékek és technológiák fejlődésében. Az EU elkötelezte magát az iránt, hogy létrehozza ezt a zöld termékekről szóló egyezményt, ez, hiszen ez nem csak a kereskedelmek, hanem a környezetvédelemnek és a klímaváltozásnak is jót, jót fog tenni jelentős változtatást eszközölve a technológban. Az EU ezt a kezdeményezést hosszú távú elke, elkötelezettségének részeként kezeli. A módban ezt a WTO-nál is próbáltuk már el, el, elérni keretében hivatkoztunk a, jó, a zöld termékek és szolgáltatások liberalizációra. Szeretnénk elérni a bilaterális tárgyalásokban, hogy a megújuló energiaforrások és termékek ahogyan Szingapúr is hasonló egyezményt írt alá. Ez a kezdeményezés, amely több oldalú egyezményként kezdődött a WTO-ban, ennek keretében nem csak liberalizálni szeretnénk a termékeket, hanem megerősítjük a WTO rendszerét is. Miről van itt szó? Nagyon technikai a téma. Hallottunk egy előadást, amit körbekültünk a tagoknak. Van néhány diám is, de kérem, hogy olvassák el a részletes előadást erről. Véleményünk szerint minden WTO tagnak sokkal jobb és olcsóbb hozzáférés kell biztosítani környezetbarát technológiákhoz. Milyen technológiákról van itt szó, milyen termékekről, azokról, amelyekre szükség van azért, hogy a légszennyezést próbáljuk megoldani, hogy ivóvízet nyújt, nyújthassunk, megújuló technológiákat fejleszthessünk. Rengeteg termékről van szó, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelmi kihívásokhoz, a klímaváltozáshoz és a fenntartható fejlődéshez. Szeretnénk a tarifákat megszüntetni ezeken a termékeken, akkor, hogyha a tárgyalásokat lezárjuk, de itt nem szeretnénk megállni jövőre orientált egyezményre van szükség, amely a, nem csak a tarifális akadályokat, de a környezetvédelmi szolgáltatásokat is tárgyalja. Nem elég akkor, hogyha szénenergiát állítunk elő, ahol, ahhoz nem elég csak turbinákat venni, hanem hozzá kell férni a szolgáltatásokhoz, amelyek karban tartják ezeket a turbinákat, és a, szükség van mérnöki és tanácsadói szolgáltatásokra, ezért nem csak a, az árukra, hanem később a szolgáltatásokra vonatkozó tarifákat is szeretné az EU felszámolni a tárgyalások során. Becslések azt mutatják, hogy a piac 65%-a áll szolgáltatásokból és 35%-a termékekből, ezért az EU mind a szolgáltatásokat és az árukat is egyformán szeretné e, elősegíteni. Ez a kezdeményezés véleményünk szerint e, konkrét e, javakkal jár ma, ebből hatot szeretnék majd felsorolni. Először is a kezdeményezés globális szolgáltatás fog elősegíteni. Ma a piac ér, értéke 1 trillió, de vannak tanulmányok, amelyek 2020-ra 2-3 trilliós növekedést irányoznak elő, bár a piac, a piac a gyors urbanizációra támaszkodik. A kezdeményezés elősegítheti a zöld iparágakat globálisan, de elsősorban az EU-ban a, hiszen az EU-ban az, az ipar jelentősen támogatja ezt a kezdeményezést. Az EU ipara nem csak növekedést, hanem munkahelyeket is termel, el, te, e, teremt, és a gazdasági válságban az, a, az volt, azt vettük észre, hogy sokkal több munkahelyet teremtettünk ebben a szektor e, ágazatban, és ezért sokkal több munkahely, munkahely van az EU-ban, mint a világszerte. A kezdeményezéssel az EU eléri, eléri e, nagyívű e, klímával kapcsolatos céljait, amelyet az energiacsomagban fogalmaztunk meg, ahogy más országoknak is hozzá kell férni az olcsóbb technológiához, azért, hogy teljesíthessék azokat a céleket, amelyeket az új klímaegyezményben írtak elő. Szeretnénk ezeket a tárgyalásokat 2015-re lezárni. A negyedik cél, hogy olcsóbb hozzájutást biztosítsunk technológiákhoz, ez nem csak az EU-nak fontos, hanem fejlődő partnereinek is. Ez a kezdeményezés kiterjed a fejlődő országokra, mint Kínára, amely kezdetektől részt vett. Amikor megnézzük azt a 40 tagot, amely csatlakozott a kezdeményezéshez, azt látjuk, hogy kritikus tömeget jelentünk, azaz a világkereskedelem 90%-át. Vannak benne itt kisebb fejlődő országok is, mint Kosztarika, és reméljük, hogy más fejlődő országok is fel, felismerik, hogy mennyi, jót, mennyi segíthet nekik ez az e-, egyezmény és reméljük, hogy csatlakoznak. A ötödik pont nagyon releváns az Oroszországokkal kapcsolatos vitát kapcsolatban. A kezdeményezés hozzájárul a az EU energiabiztonságához, és megszünteti a foszilis energiáktól való függést. Ezt a kezdeményezést nem csak az EU, e hanem az USA is támogatja. Obama elnök elmondta, hogy az ő klíma intézkedési tervében benne van, ugyanez szerepel a kínai, kínai intézkedésekben is ahol stratégiai jelentőségű az urbanizáció és a szén, ö, légszennyezés. Az öt, hatodik pont pedig az, hogy a tárgyalásoknak a ö, üzenete ö, elősegítheti a VTO tárgyalásokat. Nagyon fontos ez ö, annak tekintetében, hogy a vto ban a DDA mandátumot elősegítsük, amely lefedi a környezetbarát termékeket és technológiákat plurilaterális kezdeményezés, de nyitott bármely ország fele, felé, amely osztja ezeket az ambíciókat, és az um, ennek a, eh, előnyei az teljes WTO tagságra ki fog terjedni. Az a fontos, hogy eh, a WTO főigazgatója köz, eh, köszöntötte, üdvözölte ezt a kezdeményezést, amikor ezt július 8-án bemutattuk. Mi a következő lépés? Említették ezt az elnökségben is. A tárgyalásokat illetően most a második körhöz értünk szeptemberben. Ezek a kezdeti tárgyalások, amikor csak a megközelítésről beszélünk, az a véleményem, hogy következő évben belemegyünk majd a részletekbe is. Az eredményről majd egy jelentést adunk ki. Fentarthatósági hatástanulmányt is fogunk készíteni a kezdeményezéseket illetően megvizsgáljuk a gazdasági környezeteket, valamint a kereskedelmi eh, egyezmények szociális hatását, eh, valamint ennek környezetvédelmi hatását. Végül, de nem utolsó sorban tárgyalunk az érdekelt szervezetekkel, a civil társadalommal, eh, ezt tettük már Genfben is, és hasonló tárgyalásokat indítunk majd a jövőben, és ezért örömmel tekintek a vita elé, és várom, hogy mi a képviselők hozzászólása. Nagyon szépen köszönjük. Úgy gondolom a kezdeményezés kiváló. Egyrészt a WTO felélesztése szempontjából, de persze az európai gazdaság szempontjából is. Kérdezem, hogy a néppárt részéről van-e valaki, aki hozzáfűzne valamit az elmondottakhoz? Úgy látom. Nincs, akkor SND. Ott sincs senki. Kaspari úr. Elnézést. Elmentem a helyemről egy pár percre. Még mindig nem tudom eldönteni, hogy mit gondoljak erről a kezdeményezésről. Továbbra is nagy nehézséget látok abban, hogy meghatározzuk, hogy mi számít környezetvédelmi terméknek, és mi nem, hogyan tudjuk továbbá az így létrejövő listát megtartani nyitottnak, rugalmasnak, talán jó lenne itt egy rugalmas megközelítés, de másrésztről, bármely termékről lenne szó, mindenképpen jó dolog, hogyha csökkennek a vámok, ezzel segítjük a vállalkozásainkat, és mindeközben a környezetvédelmet is szolgáljuk. Ennek szellemében további sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. De ha őszinte akarok lenni, az én elvárásaim nem túl nagyok tekintettel a WTO-beli jelenlegi helyzetre. Másrészt, ha látjuk, hogy sok országnak sikerült önkéntes megállapodást kötnie. Ennek értelmében talán jó lenne, hogyha a WTO keretein belül sikerülne legalább ilyen jó, hanem ambiciózusabb megállapodást kötni. Köszönjük, SND! Az SND-től nem kér senki más szót. ECR? Nem? Alde? Ott sem kíván senki felszólalni. Gue? Köszönöm, Bend. Minden bizonyal helytálló az, amit Daniel Kaspari mondott, nehéz meghatározni azt, hogy melyek azok a termékek, amelyek környezetvédelmi terméknek minősülnek, ugyanakkor kis, kisé aggasztó. És ez a kérdés, a környezetvédelmi rendelkezéseket azonban gyakran nem tarifális kereskedelmi akadályokként értelmezik, ezért kicsit nehézkesnek tartom ezt az irányt a vto n keresztül, még akkor is, hogyha bizonyos országok elgondolkodtak ezen a lehetőségen. Talán érdemes lenne a VTO keretein elgondolkodni, keretein belül elgondolkodni, és az Európai Bizottság adhatna egyfajta ösztönzést ebbe az irányba, hogy valóban nem kellene mégis ezeket a rendelkezéseket a világkereskedelem porondján elfogadtatni, hiszen a környezetvédelem globális kérdés. Ugyanakkor azonban akadályokat állítunk fel mindezzel azok számára, akik a termékfejlesztésben még nem jutottak olyan messzire. Így erősödhetnek a már fennálló egyensúlytalanságok talán egy többoldalú megállapodáson túl ezt a multilaterális mechanizmusba kellene inkább beépíteni. Beszélt ezen túlmenően arról is, hogy a, mindez közvetlenül érinti a szolgáltatási ágazatot, de hogyha egy olyan érzékeny kérdésről van szó, mint például a szennyvíz kezelés, amely ugye szintén szolgáltatás, akkor lehet, hogy megint csak visszatérnénk ahhoz a kérdéshez, amelyet itt az Európai Unión belül gyakorlatilag nemleges válaszsal válaszoltunk meg az Európai Polgári Kezdeményezésen keresztül. Itt nem szeretnénk ugyanis piaci körülményeket teremteni. Mi a helyzet tehát, hogyan néz ki mindez a szolgáltatások összefüggésében? Köszönjük. A zöldek részéről Jánik. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes téma, és mindig érdemes emlékeztetni arra, hogy itt egy olyan ágazatról van szó, amelyet nem érintett olyan erősen a válság, sőt, itt sikerült munkahelyeket is teremteni. A kezdeményezés kapcsán a következő okoz nehézségeket. Nehéz megítélni, hogy mennyire hiteles maga a probléma felvetés, és hogy mennyire gondoljuk ezt az egészet komolyan. A cél alapvetően az, hogy az éghajlat védelem szolgálatába állított zöld te technológiákat, amelyeket például az épületek esetében is alkalmazunk, elő kívánjuk mozdítani, ezért támogatnunk kell elvileg ezt a kezdeményezést, Ugyanakkor azonban harcolhatunk mindezzel párhuzamosan a kínai napelem dömping ellen. Európa azonban mégsem tesz ez ellen semmit, noha látja, hogy Kína megkerüli a meglévő normákat. Itt vannak aztán a TTIP tárgyalások is, ahol az USA kapcsán is szóba kerül mindez, az európaiak itt még egy kicsit visszafogottabbak. Tehát felmerül az a kérdés, hogy mi legyen az atomenergiával, hiszen különbözőképpen válasz, válaszolhatjuk meg a kérdést, hogy például egy atomerőmű, vagy egy hulladékégető létesítmény, ezek környezetvédelmi termékeknek minősülnek, környezetvédelmi a környezetvédelmet szolgáló létesítményeknek minősülnek, avagy sem. Különböző megközelítések érvényesülhetnek itt. A cél ugye alapvetően az, hogy vannak itt szolgáltatások, amelyeket zöldeknek szokás nevezni, de valójában nem azok. Aztán a VTO technikai ülésein felmerült egy másik vetülete is ennek a kérdésnek, amely szorosan összefügg az elhangzottakkal, nevezetesen, hogy milyen termelési módszereket alkalmazunk. Ide tartozik a pálmaolaj kérdése. Ha csak a végterméket nézzük, akkor azt mondhatjuk természetesen, hogy ez kevésbé szennyezi a környezetet, mint például a gázolaj vagy a benzin. Ha azonban az egész termelési ciklus nézzük, akkor már egyáltalán nem környezetbarátabb termék. Láthattuk azt is, hogy a parlamenten belül milyen viták bontakoztak ki a mezőgazdasági termelésből származó üzemanyagok kapcsán. Úgyhogy lehet ez egy jó kezdeményezés, attól függően honnan nézzük. Beszéltek többen a fejlődő országok bevételeiről is, hát pont ez a gond, hogy ezek nem vesznek részt ebben a kezdeményezésben. Egy plurilaterális kezdeményezésről van szó, De mindazonáltal kérdés, hogy a fejlődő országok is hozzáférnek e környezetvédelmi termékekhez, még ha nem is vesznek részt a tárgyalásokban. A szöveget tehát jó kezdeményezésnek tartom elviekben, de csak akkor lehet mindez hiteles, ha valóban a környezetvédelem érdekeit szolgálja, és nem csak ürügy ismét arra, hogy bizonyos termékeket eladjunk, amelyek, bár az ellenkezőit állítjuk, mégiscsak környezetkárosítók. Köszönjük, EFTD! Condividiamo la problematica. Nos, megértjük a, mm, az azzal kapcsolatos problémákat, hogy mely anyagok kerüljenek föl erre a listára. A már megemlített okok valóban vétetőek, indokoltak. Azonban kockázatosnak találjuk ezt a megközelítést, hiszen hát valóban elöntetnek minket a dél ázsiai illetve kínai termékek, amelyek hát nagyon versenyképes áron érkeznek be, de hát nem felelnek meg például a biztonsági, illetve gyártási előírásoknak. Azt gondolom, hogy egyes országok kihasználhatják ezeket a könnyített szabályokat, és például hát lelkiismeretlen munkaerő piaci intézkedéseket alkalmazhatnak. Köszönöm szépen. Dankeschön, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Köszönjük. Más felszólalási szándékot nem jeleztek felém, akkor kérem a válaszokat. Start by saying I'm Bulgarian, so for me... Nos, hát kezdjem azzal a választ, hogy én magam bolgár vagyok, úgyhogy az igen meg a nem az nálam fordítva van, hogyha bólogattam, akkor nem értettem egyet, ha meg ráztam a fejem, akkor egyet értettem azzal, ami elhangzott. Nos, hát köszönöm szépen a a konstruktív hozzászólásokat, igyekszem lehetőleg az összesre, vagy legalábbis a legtöbbre válaszolni. Lássuk akkor azt, hogy mi számít ugye e, környezetbarát terméknek. Valóban tudjuk, hogy szakmai szempontból itt komoly kihívások vannak, nem lesz könnyű a döntéseket meghozni, igyekszünk nagyon pragmatikusak maradni a tárgyalások során, nem tervezzük, hogy e, hogyha hát terjedelmes e, elméleti vitákba bonyolódunk a kérdésben, van bizottság, amely ebben a kérdésben eh, egyeztet, és hát már évek óta zajlanak ott a viták, igyekeznek meghatározni, hogy mi számít eh, környezetbarát terméknek és eh, szolgáltatásnak. Nem volt túl sikeres ez a, ez a munka. De hogyha egy-egy tagállam hihető, elfogadható környezetvédelmi indoklással egy-egy terméket javasol, és a többi ország ezt ellenőrizni tudja, akkor azt javasoljuk, hogy minden egyes tárgyalási körben, amikor egy területet, például a légszennyezést vitatjuk meg, akkor legyenek jelen szakértők például az ENSZ környezetvédelmi programjától, vagy éppen környezetvédelmi eh, civil szervezetektől, elemzőközpontoktól, akik hát, tudnak tanácsot adni. Így aztán eh, olyan listát igyekszünk összeállítani, amely nem csak a gazdasági kérdéseket veszi figyelembe, hanem a valódi környezetvédelmi előnyöket is. Második kérdés, környezetvédelmi szolgáltatások. Ebben két kategória van, az egyik a hagyományos környezetvédelmi szolgáltatás, például a, a szennyvízkezelés. Ezeknek egy részét már megvitattuk a TISZA tárgyalások során is. Itt hozzá lehet tenni ehhez a megállapodáshoz olyan szolgáltatásokat is, amelyek konkrétan egy-egy termékhez kötődnek. Például, ugye, amit említettem, egy-egy termék tervezésével, gyártásával, telepítésével, karbantartásával kapcsolatos szolgáltatásokat foglalja magában. Nem könnyű kérdése ez, nem könnyű ezt leegyeztetni, de azt gondolom, hogy az ilyen szakmai viták a következő tárgyalási körben már ilyen járulékos szolgáltatások liberalizálásához is vezethetnek. Aztán említettem néhány olyan fejlődő országot, amelyek már a kezdeményezésnek tagjai, és más országok is érdeklődnek már. Vannak például észak-afrikai partnerek, példaként említhetem itt Marokkot, vagy éppen Chile is érdeklődött, egyeztetünk Mexikóval is, tehát tulajdonképpen igen nagyszabású kezdeményezés zajlik arra, hogy több országot bevonjunk. Minden esetre ez egy eh, MFN rendszeren működő eh, megállapodás, tehát a WTO eh, keretein belül minden 40 államot érintheti a dolog, és nyitottak vagyunk arra, hogy további országok is csatlakozzanak. Felelő országokkal kapcsolatosan ugye érdekes, érdemes megjegyezni azt, hogy nem csak az export, hanem az import is igen előnyös lehet. Például Koszkarika nagykövete Genfben említette azt, hogy hát csatlakoznak az IT-hez, a számítástechnikai kezdeményezéshez, annak dacára is, hogy ők nem termelők úgymond, de importőrök, és hát például a nemzeti oktatási programjukhoz is igen hasznos, és azóta egyébként már exportőre is váltak. Aztán volt egy érdekes kérdés a VTO tárgyalásokhoz kapcsolódó témák ügyében hogy miért nem multilaterális kezdeményezésről van szó. Nos, hát mindenképpen reméljük, hogy később azzá válhat, de ez a plurilaterális megközelítés is remélhetőleg erősíti majd a, a multilaterális kereskedelmi rendszert, hiszen ez egy nyitott MFN rendszer, és hát a WTO keretein belül zajlik tulajdonképpen, és a WTO keretein belül kötelező érvényű lesz. Nos, tehát pragmatikus megközelítést alkalmazunk összegzésképpen. Nem gondoljuk azt, hogy ez minden problémát meg fog oldani, például a bioüzemanyag problémát nem fogja megoldani, illetve hát van még jó néhány nyitott kérdés a termelési módszerekkel kapcsolatosan, de azt gondoljuk, hogy ha olyan termékekre koncentrálunk, amelyeknek a használata valóban olyan folyamatokat erősíthet meg, amelyek segítik a környezetvédelmet, vagy éppen a klímaváltozási problémák kezelését az EU-ban és fejlődő országokban, akkor valóban komoly pozitív hatása lesz a dolognak. Köszönöm. Információ. Nagyon szépen köszönjük az információkat. A további tárgyalásokat természetesen figyelemmel fogjuk követni. És ahogyan már elmondtam, én jó magam is nagyon sok pozitív elemet vélek felfedezni benne, de nyilván vannak aggájaim nekem is. Ahogyan azt a kollégák is felvázolták, mindennek tükrében tovább folytatjuk majd a párbeszédet önnel, illetve a bizottsággal. Ezzel lezárjuk a 15-ös napi rendi pontot, a 16. napi rendi pontunk következik mára eszmecsere a bizottsággal az átfogó gazdaság és kereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokról, tehát Kanadáról van szó. Örülök, hogy itt van Petricione úr, főigazgató helyettes úr, aki sok más egyéb feladata mellett a CETA főtárgyalója is volt, főtárgyalója volt, mondom, múlt időben, mert a szöveg a jelek szerint elkészült, és szeptember 25-én parafálják majd azt a tervek szerint. Egyrészt természetesen nagyon szép eredmény, hogy miután múlt év októberében megszületett a politikai döntés, egy évvel később most már kész van a szöveg is, ehhez gratulálunk de természetesen érdeklődéssel várjuk azt, hogy ez az igen átfogó kereskedelmi megállapodás végeredményben mit is tartalmaz majd. Egyes elemeivel szemben nyilván bíráló hangot üthetünk meg, főként ha az IS-re e gondolunk. Ezért a mai ülés alkalmával mindenképpen meg kell ragadnunk az alkalmat, és több információt kell kapnunk arról, hogy mit is tartalmaz a megállapodás, és el kell döntenünk, hogy a továbbiakban hogyan járunk el. Ennek értelmében köszönöm még egyszer Petriccione úrnak, hogy eljött öné a szó. Thank you very much, Chairman. Let me first say that I'm Köszönöm, elnök úr. Nos, először is hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy újra itt lehetek az Inte bizottságban, ugye most már az új Inte bizottságban. Boldogan adok tájékoztatást a SETA, ugye az átfogó gazdasági kereskedelmi megállapodás aktuális helyzetéről, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk most, és mik a várható következő lépések. Aztán az általános bevezető után majd hát a bizottság tagjainak a kezébe helyezem magam, önök döntsék el, hogy milyen kérdésekről szeretnének részletesebb tájékoztatást kapni tőlem. Tudom, hogy eh, hát szűk az idő, és eh, hát eh, önelnök úr már jelezte is, hogy mely kérdések érdekli kiemelten a tag. Lássuk tehát az általános helyzetet. A tárgyalások július végén, július 31-én lezárultak, megvan a teljes végleges szöveg, amit meg is küldtünk a tanácsnak és a parlamentnek. Ez a két szerv tehát megvizsgálhatja a szöveget. Kanadában is a tartományoknak megküldték a szöveget, és a szövegről a Kereskedelmi Bizottságban december, illetve szeptember, javítja magát hozzászóló, szeptember 12-én lesz egyeztetés. Akkor tehát megvitatjuk ezt a szöveget a tagállamokkal. Bározó és Harper urak várhatóan ekkor jelentik majd be Szeptember 26-án a végleges megállapodást Ottavában az EU-Kanada csúcson. Aztán jön majd a jogi felülvizsgálat, illetve a fordítás. Ez várhatóan a szokásosnál bonyolultabb művelet lesz, mint tudják, az összes európai nyelven hatályosnak, hitelesnek kell lenni a szövegnek, de hát Kanadában természetesen kiemelt figyelmet kap alkotmányos okokból a francia változat. Komplex a szöveg, és sok szempontból innovatív is, úgyhogy azt gondolom, hogy a jogászok eh, hát többet eh, fognak eh, küzdeni ezzel a kérdéssel, mint ahogy általában szoktak, jó néhány megjegyzésük lesz. Mindenesetre, amikor vége ennek a folyamatnak, akkor a szöveg a tanács és a parlament elé kerülhet végleges jóváhagyásra. Lássuk a tartalmi kérdéseket. Megemlítenék valamit, ami a viták kezdetén gyakran szóba került, aztán azóta némileg talán elfelejtődött. Kanada kiegészítő szerepet játszik az amerikai gazdaságban, nagyon erős kereskedő, nagyon sokat exportál, nagyon sokat fektet be külföldön, és így aztán a kereskedelmnek nagy a jelentősége Kanada gazdaságában. Sokkal nagyobb, mint olyan országokban, ahol a belső piac erősebb és fontosabb. Kanada egyébként különösen sokat fektet be Európában. A kanadai gazdaság egyébként viszonylag kicsinek számít az EU gazdaságához viszonyítva, tulajdonképpen némelyik tagállam gazdaságával van egy súlycsoportban, de ennek dacára mm, Európa többet fektet be Kanadában, mint a legtöbb más országban, és Kanada is igen sokat fektet be itt Európában. 150 milliárd euró volt egyébként nagyjából az össze 2012-ben. Tehát a kanadai befektetők Európa gazdaságának igen fontos szereplői munkahelyeket teremtenek, és egyébként is fontos gazdasági szerepet játszanak. Tehát Európa nagyon fontos Kanada számára. Jól tudjuk, hogy Kanada hogyan integrálódik az észak-amerikai gazdaságba, nagyon jelentős a szerepe, de mégsem érzi igazán otthon magát abban a környezetben. Kelet-Ázsia alternatívát kínál Kanada számára, igencsak erős növekedés mutat ez a régió, de hát tudjuk, hogy a mi kereskedelmi kapcsolink sem feszültségmentesek Kelet-Ázsiával, hát Kanada is ugyanígy van ezzel a helyzettel. Egyébként átalakuló gazdaságról van szó, sokat importálnak, nem nyersanyagot, mert az bőven van Kanadában, de technológiát, gépeket, értéknövelt szolgáltatásokat, és például a piac felső szegmensébe tartozó fogyasztói termékeket is bőven importálnak, ezek már pedig mind az európai gazdaság erősségei közé tartoznak. Tehát jól összevág a két gazdasági térség érdeke, és igyekszünk ezeket a, a szinergiákat erősíteni is a tarifákat liberalizáljuk és megszüntetjük szinte a javak 99%-ára kiterjedően. Az ipari vámtarifák 100%-át megszüntetjük maximum 7 éves átmeneti időszak alatt. Mind a két oldal bizonyos rendkívül érzékeny mezőgazdasági termék esetében fenntartja a vámtarifa útján történő védelmet. Sokszor azért kritizálják Kanadát, mert a szellemi javakat nem védi annyira, mint más országok, de azt gondolom, hogy kielégítő eredményeket tudtunk ezen a téren is elérni. Jobb végrehajtás, jobb szabadalmi védelem született, és egyébként a földrajzi árujelzések terén is nagy előrelépések történtek, új utakat nyitottunk meg. Aztán a befektetési lehetőségek terén megint csak nagyon nagy eredményeket értünk el, NAFTA plusznak mondható a megállapodás, vagy éppen DDA plusznak. Azt gondolom, hogy tovább léptünk, mi is és Kanada is, mint a, ameddig korábban hajlandóak voltunk eljutni a WTO keretein belül. Mind a két fél hasonló érzékeny pontokat igyekszik védeni, például a közszolgáltatásokat, ezen a téren ugyanolyan rugalmasságot tartottunk meg magunknak, mint amilyen rugalmasságot a multilaterális szabályok is biztosítanak. Aztán a kultúra helyzete is érdekes. Kanadában és az Európai Unióban nem ugyanolyan módszerekkel igyekeznek védeni a saját kultúrájukat, úgyhogy nem volt könnyű a tárgyalás, de azt gondolom, hogy sikeresnek mondható európai szempontból. Az audiovizuális javak tekintetében a hagyományos megközelítést itt is megtartottuk, bizonyos engedményeket tettünk Kanadának, de a mi kulturális szereplőink számára jobb védelmet, jobb másolás védelmet tartottunk meg. És jobb mervezési kontrollokat tartottunk meg egyébként, mint más országok esetében, bár egyébként megjegyezném, hogy Európa beruházásokat csak nemzetbiztonsági okokból korlátozhatja. Aztán a beruházások védelme. Nos, elnök úr tudja, hogy ez a nagyobb vitát kiváltó témák közé tartozik, és erről igen sok vita volt egyébként, és még lesz is. Lássuk akkor a helyzetet. Ugye a bilaterális beruházási eh, megállapodásokból indultunk ki, ezt bocsátottuk itt vitára, amikor a tanács és a parlament átmeneti eh, rendeletet fogadott el a Lisszaboni szerződés után a beruházásokról. Figyelembe vettük a nyilvános vita fejleményeit egészen ugye a tárgyalási folyamat időpontjáig. Azt gondolom, hogy jó eredményeket értünk el. Jelenleg igen, jól áll ez a beruházásvédelmi csomag, de nem tekintető végleges teljes sikernek, még zajlik róla az egyeztetés. Minden esetre itt tartunk most ilyen megalapodás született a több évvel ezelőtti tárgyalási felhatalmazás alapján. Aztán közbeszerzések. Tulajdonképpen ez a kereskedelmi megállapodások egyik új területe, az egyik utolsó olyan nagy piac, amit hát korábban még nem nyitottak meg a nemzetközi kereskedelem előtt, és azt gondolom, hogy rendkívüli eredményeket értünk el Kanadával. Kanadának felajánlottuk a, az európai közbeszerzés piachoz való hozzáférést, ők pedig hasonló engedményt tettek a mi számunkra. Nem teljes megnyitásról van szó, de elég közel van a teljes sikerre tulajdonképpen. Elég kiegyensúlyozott a megalapodás, hiszen hát biztosítottuk azt, hogy az engedmények mind a két oldalon azonos mértékűek legyenek, GPA plusz szabályokat alkalmazunk a közbeszerzésekre. Fontosnak tartottuk azt, hogy átláthatók, igazságosak, és a pályáztató szervek számára viszonylag könnyen használhatóak legyenek a szabályok. Azt gondolom, hogy ebben a térben is, ezen a téren is a multilaterális megállapodásokra építettünk. Úgyhogy hát bőven GPA plusznak nevezhető a dolog. Bőven jobban, sokkal jobban hozzáférünk majd a kanadai közbeszerzési piachoz, mint ahogy az Egyesült Államok hozzáfér. Jó néhány rendelkezés van a nem tarifális intézkedések terén is, például a megalapodásban, vagy éppen a szabályozás terén történő együttműködés terén is bőven vannak szabályok, vagy éppen az átláthatóságot szolgáló szabályokat is érdemes megemlíteni. Megerősítettük a az évek alatt az egészségügyi és növényegészségügyi témákban kialakult jó megállapodást Kanadával, aztán az autóipari szektorban a szabványok kölcsönös elfogadása terén is nagy lépéseket tettünk. Úgyhogy sok az eredmény. A fenntartható fejlődés terén is nagy lépések történtek, majdnem azonnal sikerült a lényegesebb kérdésekben megállapodni Kanadával, de aztán hát hosszas vita lett arról, hogy hogyan hangozt, hangoljuk össze a két térség különböző megközelítését. Nem volt könnyű tehát ezen a téren a tárgyalás, de azt gondolom, hogy végül siker koronázta a munkát, a különböző megközelítéseket igen jól sikerült összehangolni, és azt gondolom, hogy ez nagyban javítja majd a megállapodás használhatóságát, és egyébként a tapasztalatok jól felhasználhatóak lesznek majd az egyéb partnerekkel zajló, főleg a fejlődő világban zajló tárgyalások során. Nos, tehát ennyit áttekintésként arról, hogy milyen előnyökkel szolgál a megállapodás. A parlamentnek ugyanazt az értékelést megküldtük, mint amit a tagállamoknak is megküldtünk. Nem teljes egyébként ez a tájékoztatás, hiszen augusztusban még zajlott a jogi szövegek véglegesítése, illetve a hibák kiszűrése. Biztos vagyok benne, hogy marad bőven hiba, amiket majd később megtalálnak. De hát erre ennyire volt időnk. Gazdasági elemzésekkel sem végeztünk még teljesen, úgyhogy ez majd később fejeződik be. Mint tudják, egyébként kiszivárgott a szöveg, és az interneten megtalálható. Sajnálatos ez a, ez a kiszivárgás, bár hát később mi is publikálni akartuk a szöveget. Egyszerűen csak hát azon dolgoztunk, hogy a lehető legtöbb hibát kijavítsuk, mielőtt nyilvánosságra kerül a szöveg. Illetve hát egyeztetni akartunk kanadai kollégánkkal is, hiszen hát egyoldalú módon vita nélkül, egyeztetés nélkül nem publikálhatjuk a megalapodás szövegét. Minden esetre az a tervünk, hogy egyeztetünk Kanadával, és hivatalosan is publikáljuk a szöveget. Még zajlik rajta a munka, jogi szempontból nem végleges, nem tökéletes, de azt gondolom, hogy fontos, hogy mindenki hozzáférhessen egy olyan változathoz, amit hivatalosan is hát elfogadott, hitelesített Kanada is, meg az Európai Unió is. Nos, köszönöm a, a lehetőséget, elnök úr, és most várom a tagok felvetését, válaszolt minden kérdésre. Nos, köszönöm szépen. Először akkor a frakciókhoz fordulok, tessék. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ma alkalmat kaptunk erre az eszmecserére az Európai Bizottság nagyon világosá tette azt, hogy félig meddig jó megállapodás született Kanadával, a szöveg nagy részt kedvező a számunkra. Ha igazak az információk, amelyeket hallottam nemrég, akkor a közbeszerzések és az élelmiszerbiztonság területén, illetve élelmiszeripar területén úgy gondolom érvényesülnek azok a az érdekek, amelyek mellett mi parlamentként mindig kiálltunk. Ha ez valóban így áll benne a hivatalos dokumentumokban is, akkor a kanadai megállapodás azt mutatja, hogy a bizottság nem csak a szavak szintjén, hanem a tettek szintjén is kiáll az érdekeink mellett. Mindig attól félünk, hogy a bizottság felvizezi a különböző standardokat, hozzájárul ehhez, de most láthatjuk, hogy például a kanadai megállapodás esetében bizonyos termékeket a mi standardjainknak, normáinknak megfelelően kell termelni. Világosá válik tehát, hogy indokolatlanul vádoltuk ezzel az Európai Bizottságot, és igenis el tudjuk érni azt, amit a polgároknak is megígértünk. A beruházások védelme területén azonban még mindig vannak aggájaim, a bizottság képviselője is szólt erről a kérdésről. Számomra gondot okoz, hogyha a tagállamok egy bizonyos mandátumot megszavaznak, és mi az Európai Parlamentben is azt mondjuk, hogy a beruházások védelme beletartozik ebbe a megállapodásba, hogyha mi parlamentként 2010-2009-ben a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után közvetlenül azt mondjuk a Kader Arif jelentésben, hogy azt akarjuk, hogy a, az ISDS kerüljön be a megállapodásba, és utána pedig Kanada azt mondja, hogy hát ezzel mégis gondok vannak. Úgyhogy a tanácsban, illetőleg a tanács azt mondja, hogy mégis csak gond van ezzel. Jó lenne, hogy a tanács előzőleg gondolkodna el az ilyesmén, nem pedig utólag, hiszen azt láthatjuk, hogy hónapok óta a tanácsban most vitáznak ezen. Mi már elöljáróban megfontoltuk, hogy van -e ennek értelme, hogy a kanadai megállapodásba bevegyük az ISDS kérdését. Elgondolkodtunk azon, hogy milyen körülmények között akarjuk ezt bevenni a megállapodásba, illetőleg nem akarjuk. És aztán a Káder Arif jelentésben szinte egyhangulag megszavaztuk ezt egyébként a plenárison. Azt mondtuk a szövegben, mi szerint, hogy mi szerint a beruházási beruházások védelméről szóló, illetve ahhoz kapcsolódó eljárások is tárgyát kell, hogy képezzék a megállapodásnak. Voltak olyan frakciók, amelyek egyébként megmosolyogták ezt az ötletet, és ellene szavaztak ennek a jelentésnek. Jánik itt mosolyog. Értem én, hogy akkor is ellenezte, és most is ellenzi, ebben legalább következetes, de nekem gondot okoz az, hogyha most néhány frakció azt mondja, hogy megrendeltünk valamit az Európai Bizottságnál, de most, hogy az Európai Bizottság végre elért azt, amit kértünk, most akkor ezt nem kérjük. Internetes megrendelések esetében vissza lehet küldeni egy-egy terméket, de hogyha nemzetközi partnerekkel tárgyalunk, akkor nem lehet egyszerűen csak úgy visszakozni. Ezért szerintem azt mondhatjuk, legalábbis a mi frakciónk részéről, hogy mi is akarunk mindenáron beruházási védelmet. Meg kell néznünk, hogy a szövegben mi is áll pontosan, hogy valóban a mi Agályainkra reagál le a szöveg, de hogy az Európai Bizottság kiharcolt azt, amit mi kértünk, akkor hálás lennék, hogy az összes frakció kiállna amellett, amit, amiért mi közösen harcoltunk. Köszönöm. Köszönjük, SND. Köszönöm szépen. Nem is akartam ezt említeni, hiszen jól áttekintették, de Daniel provokált engem idézni nem tudom, de majd szeretek róla egy másolatot, és elküldöm. Hogyha megnézzük a legutóbbi kanadai állásfoglalásokat erről a kereskedelmi megállapodásról, az, az parlament többségével ment át, és a beruházak azt mondták, hogy nem volt szükség olyan rendszerre, ami túlságosan életjogi jogi rendszer. Nem akartuk mi az ISDS-t. az a Kadir Redif eh, jelentés után érkezett, ami a szellemi jogokat illeti, a bizottság eh, eh, szépen szólt róla, nekem megvannak a fenntartásaim, mégpedig ez a gyógyszerhez való hozzáférés. Kanada generikus gyógyszereket állít elő nagy mennyiségben. Olvastam már az internetes változatát ennek az egyezménynek, lehet, hogy nem, nem értettem meg teljesen, lehet, hogy nem teljesen pontos, de egy részében azt állítja, hogy nem akadályozza meg az, hogy Kanada felhasználja ezt a kötelező engedélyeztetés eljárást, és a gyógy, európai gyógyszeripari vállalat, vállalatok fellebezhetnek. Nem tudom, hogy ez a három különféle szál hogy fog összefutni, de szeretném, hogyha a bizottság biztosítani arra, engem arról, hogy Kanada nem lesz képes olcsó gyógyszert juttatni a harmadik világnak. Az utolsó megjegyzésem er, pedig az, hogy a bizottság azt mondták, hogy nagyon örültek a fejlődési fejezetnek, amely szerintem tovább kell elemezni, de laikusként nekem úgy tűnik, hogy az egyezmény és a munkajogi helyzet további, vilá, további munkát igényel a naftában, további pozitív akciókra van szükség, és a konzultációra, monitoring csoportokra, erről pedig semmit nem szól az egyezmény. Végül, erre pedig nem tudom a választ, teljesen őszinte kérdés, amikor delegációként Kanadában jártunk, beszéltünk a tartományi kormányzókkal, egyesek monopólium rendszerben működtek, mások verseny módja. Nem tudom, hogy miként lehetne ezt az ellentmondást felszámolni a Kanadai Egyezményben. Köszönöm szépen. Tehát a szeszes italokról volt szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A szabadkereskedelmi egyezmény, amely nagyon nagyívű és jelentős előnyöket nyújt uh, közbeszerzésben, szolgáltatásokban. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy nagyon nagy a késedelem az aláírásban, Miféle tanulságokat vonhatunk le ebből a késedelemből? Van-e, volt-e valami különleges oka, és mit tanulhatunk belőle? Másfél. Azt szeretném tudni, hogy milyen következményei lesznek ha, annak, hogyha naftát módosítani kell az egyezmény fényében, vagy teljesen egyértelmű a kérdés. Mi, milyenek a, követ, mi a követ, következményei a naftának? Valamint van egy konkrét kérdésem is hogy mit jelent ez a EU szabadalmi és márkanév védelmében, különösen a gyógyszertermékek terén. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Sok mindent hallottunk. Sok mindent hallottunk most először. Remélem, hogy a hivatalos, text, hivatalos szöveg majd mindent megmagyaráz, és ez elmagyarázza embereknek, hogy milyen ért, érdekünk van ezekben a tárgyalásokban, és hogy mit várhatunk a, a transatlanti kereskedelmi partnerségtől. Remélem, hogy nem késlekednek majd, hiszen sokkal nagyobb lehetőséget teremtesz számunkra. Azt akartam megkérdezni, hogy vajon a bizottság tudja jelezni, hogy, mi, hogy, hogy miben várnak eltérést, hiszen nagyon sokan megvizsgálták a szetát, és azért, hogy a mindenféle félreértéseket elkerüljék. Az ESDS tekintetében ez a figyelem sokkal konkrétabb is lesz osztom David Martin kérdését a gyógyszerekhez való hozzáférésről. Nem először történik meg az, hogy a kereskedelmi egyez, egy, egyezményekben a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban aggodalmak merülnek fel. Vajon, erre, vajon reformra van-e szükség, miként lehet kikényszeríteni mindezt a digitális korszakban, és hogyan lehet azt elérni, hogy nem kényszerítünk ki aránytalan terheket a fejlődő országok gyógyszerhez való hozzájutásában. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy miként lesz ez élő egyezmény, hogyan hogyan tervezik a jövőbeni jogalkotói intézkedéseket, szabályozó intézkedéseket. Van egy mechanizmus, amit ezzel kapcsolatban létrehoznak majd. Zott, Több kérdésem is van különböző, különböző dolgokról. Próbálom rövidre fogni. A SETA eh, egyezményről augusztus 6-án tájékoztattak minket. Próbáltam rájönni, hogy mit tartalmaz az egyezmény, de mindenki nyaralni ment, ezért senki nem tudott válaszolni a kérdésemre. 150 ezer választ kaptunk a TETA eh, tárgyalásokról, amely csak két, éve, két héttel korábban jelent meg. Az ISDS pedig ennek részét képezi, ezért nem lehet a TISZEP tárgyalások tanulságait figyelembe venni a SZETA tárgyalásokban. A Corporate Observatory azt vette észre, hogy 150 ez, ö, lobby szervezet készített erre egy tárgyalást, 520, amely 95%-a ezeknek, aki lobbista, és 4%-ük pedig közérdekeket képviselő csoport. A bizottság azt mutatja, hogy nem igazán érdekli őt a közvélemény vagy a közszektor, hanem csak a nagyvállalatok érdeke, a pénzügyi piacoké, az első kérdésem arra vonatkozik, hogy mit tesznek azért, hogy meggyőzzék a parlamentet, hogy megszavazhatják az egyezményt akkor, hogyha a bizottság ennyire figyelemen kívül hagyta azon emberek érdekeit, amit mi képvis, akiket mi képviselünk. Második kérdésem, hogy a SETA és a TISZA-val kapcsolatos közmeghallgatásra mikor kerül sor? De Höcht biztos többször elmondta, hogy a TTIP az egy vegyes egyezmény, amelyet a nemzeti parlamenteknek bemutatnak majd, mivel közös piacot teremtünk az USA-val, és ez, ez egy ö, okos gondolat, és az alapvető minimumot jelenti. A harmadik kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon a CETA is ilyen vegyes egyezmény lesz. Az ISDS-et illetően az az elképzelés, hogy a, a, a társaságok bíróságokat jelölhetnek ki akkor, hogyha saját beruházásaikat veszélyeztetve érzik, 2005-ben Ausztrália ezt visszautasította azzal, hogy van egy saját jogi rendszerük, amely képes kezelni ezeket a problémákat. A négyes kérdés, hogy mi a gond a kanadai vagy az európai jogrendszerrel azért, hogy ISDS-re lesz itt szükség. Ötös kérdés, milyen feltételek mellett um, kép, képviselik ez a nagyvállalatok képviselőit, és miként lehet ezt megvalósítani az ISDS rendszerében, ha egyáltalán meg lehet. Nem kéne korlátozni azokat, azokat az összegeket, amelyeket a vállalatok kompenzációként követelhetnek egy demokratikus államban? Meg végre lehet ezt hajtani? Az ivóvíz emberi jog. Két millió ember írt alá egy állampolgári kezdeményezést, hogy emberi jogként meg is tartsuk. A bizottság mit tesz azért, hogy garantálja, hogy az ivóvíz ivóvíz nem lesz a szabad piac áldozata, zsákmánya. A holland adókörnyezet olyan, hogy nagyon sok külföldi befektetőt vonz. A parlament kijelentette, hogy megpróbálja megakadályozni azt, hogy adóparadicsomnak tekintsék. Hollandiaban van a legtöbb olyan tár, tár, tár, társaság, amely ilyen tárgyalásokat indított. Vajon megvizsgálták ezt a adókörnyezetet az, az ISDS fényében? Köszönöm szépen. Janik? Merci. Uh... Zöldeké a szó. Köszönöm, mondja a zöldek képviselője. Jó néhány olyan kérdést fel akartam tenni, amit már előttem korábban mások feltettek az ISDS-sel kapcsolatban, úgyhogy ezeket talán nem ismétlem el. Egyébként az Európai Bizottságban is igen komoly változások voltak, ugye a bizottságnak tárgyási feltalmazása van, de hogyha megnézzük, hogy a SETA hogyan ad alapot a TITA tárgyalásokhoz, ugye annak mintájára zajlanak a tárgyalások, akkor hát várható, hogy a problémák újra felmerülnek. Ugyanezek a problémák. Úgyhogy a rendszer tulajdonképpen egy olyan eljárást szentesít, ami demokratikus szempontból vitatható. Van, aki támogatja ezt, a, ezt az eljárást, és egyszerűen csak azért, mert eh, hát precedenst kíván teremteni. Ugye az amerikai eh, tárgyalások során könnyen lehet, hogy arra fognak majd hivatkozni, hogy hát Kanadával is ebben állapodtunk meg, vagy így tárgyaltunk, akkor ez most már legyen így Amerikával is. Azt gondolom, hogy a parlamentben oda kell eh, figyelni külön ezekre a kérdésekre. Igen komoly aggályok merültek fel az ISDS-sel és ezzel a megállapodással kapcsolatosan. Aztán más téma, a GMO-kra térnék. A megállapodásban tulajdonképpen levélváltás szerepel az Európai Unió és a kanadai fél között a gémódosított szervezetekkel kapcsolatosan, és tulajdonképpen ez az azt jelenti, hogy Európa és Kanada azonos mértékű intézkedéseket tesz ezen a téren. Nos, hogyha ugye figyelembe veszük azt, hogy Jean-Claude Juncker lett a bizottság elnöke, és a meghallgatásokon tulajdonképpen arra koncentrált, hogy igyekezni kell az értékelés és jóváhagyási rendszert európai szinten a GMO-kra vonatkozóan, hát akkor ez alapján érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi is lesz akkor, hogyha Európa valóban javítja a jóváhagyási rendszert, és figyelembe veszi az ilyen fajták valós környezeti hatását. Ilyen esetben az értékelés és jóváhagyási folyamatban mi a szerepe Kanadának? Aztán jöjjön az utolsó kérdésem egészség és növés, egészségügyi témában. Nem nagyon találtam milyen rendelkezéseket. Nem tudom, hogy egyáltalán felvetődtek-e, vagy hol vetődtek fel ezek a kérdések a tárgyalások során. Lehet, hogy én kerestem rossz helyen, esetleg az adott fejezet B mellékletében van. Hogyha van ilyen melléklet, akkor hát azt örömmel megtekinteném. Tudják, hogy minket érdekelnek ezek a kérdések, fontosnak tartjuk őket, úgyhogy ha elkészült egy ilyen B melléklet, akkor én mindenképpen szeretném megkapni. Aztán a generikus gyógyszerek is fontos kérdés. Van-e vállalás, elkötelezettség kanadai félről arra nézve, hogy kompenzálják a, az egészségügyi rendszert az egészségügyi szolgáltatások pluszköltsége miatt. Végezetül pedig a fenntartató fejlődéssel kapcsolatos szöveg is bekerült a megállapodásba, aminek örülünk. A is látszott ez, hogy Európa vonakodik eh, a fenntartató fejlődési mm, szövegrészt jogi értelemben kötelezővé tenni. Mi ennek az oka, mi erre a magyarázat, hiszen az Európai Unió igyekszik konkrét lépéseket, eredményeket elérni ezen a téren, nem csak beszélni róla. Köszönöm. Kér még valaki szót? Kérdezi az elnök. Igen, úgy látom, hogy van egy hozzászólom, tessék. Köszönöm szépen. Néhány kérdést szeretnék feltenni. A megállapodás esetleges hatásaival kapcsolatosan a környezetvédelmi normák területén. Tudjuk, hogy Kanada nem írta alá kyotói jegyzőkönyv meghosszabbítását. Érdekelne, hogy a környezetvédelmi termékek politikáját hogyan kívánjuk folytatni, hogyha azt látjuk, hogy Kanada például másféle politikát folytat. Itt ellentmondásokat látok, érdekel hogy a bizottság mit gondol erről. Schuster úr, köszönöm szépen. Jelen pillanatban csak egy dologra térnék ki, ez ideig ugyanis még nem sikerült az egész szöveget áttekintenem. Az ESDS az, amire kitérnék, lehet különféleképpen ért, magyarázni, értelmezni azt, hogy a parlament 2011-ben például mit fogadott el, ugyanakkor azonban tudomásul kell venni, hogy azóta a tárgyalások tovább haladtak. A TTIP kapcsán a bizottság kihagyta ezt a területet egyelőre, mert azt mondták, hogy egy egyetemi konzultációs eljárást akarnak először lefolytatni, hogy világosá váljon, hogy a politika területén mit, szeretnének elé- mit szeretne elérni az EU. Szeptemberben tervezzük a parafálást végrehajtani. Most egy kicsit furcsa, hogy csak így septében az ESDS-t érintő kérdéseket le akarjuk zárni, miközben a nyilvánosság úgy értelmezi, hogy a CETA egyfajta precedens teremt a TTIP-re vonatkozólag. Ez úgy gondolom végezetül mindkét megállapodás elfogadását veszélybe sodorja, sőt a nyilvánosság előtt azt a benyomást kelti, hogy vitázhatunk amennyit akarunk, végül az Európai Bizottság úgy is úgy cselekszik, ahogy akar. Éppen ezért én azt kérném a bizottságtól, hogy vagy vegyék ki az ISDS-t a megállapodásból, vagy pedig a parafállást halasszák el, hiszen az nem lehet, hogy egy átfogó, fontos társadalompolitikai vitát folytassunk, és erre szükség van, hiszen a polgárok előtt indokolni kell, hogy miért jó ez az egész, ezt a vitát valamilyen módon le kell zárni, ezért tehát most egyelőre ezt vegyük ki a megállapodásból, vagy pedig halasszuk el a parafálást. Összességében a parlamentnek is azt tanácsolnám, hogy két hét múlva Strasbourgban fogadjuk el ezt az álláspontot, hiszen tekintettel a nyilvános vitára most nem mondhatjuk azt egyszerűen, hogy jó, ez a megállapodás, elértünk, amit elértünk, majd a polgárok ezt lenyelik. Ennyire nem egyszerű a dolog. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Azzal kell kezdenem, hogy ez szét a történelmi jellegű egyezmény, az első olyan bilaterális egyezmény az EU és egy másik fejlett gazdaság között, ezért nem kéne gold standard egyezményt elérnünk a szétában. Két dolgot, két dologra szeretnék visszatérni, az egyikre már kitért David a megjegyzésében, a feltartható fejlődésre szóló fejezetnél. Kihagynánk a lehetőséget akkor, hogyha ez ne, ne, nem, nem, nem hoznánk létre munka, munka jogi fejezetet, van egy környezetvédelmi fejezet az egy e, fenntartható fejlődésről, de kéne egy munka, munkajogi és egy környezetvédelmi fejezet is. Nagyon sajnálom, hogy egyik sem jutott el arra a szintre, amelyre kéne tekintettel azokra az egyezményekre, amelyeket más országokkal aláírtunk. De David is elmondta a monitoringgal kapcsolatban, az, hogy nem is hivatkozunk kötelező sztenderdekre az nem csak a NAFTA plusz szintjére jutunk vissza, hanem, hanem az alá is, olyanokra, amiket 20 évvel ezelőtt írtunk alá. Ez az első dolog, ezért szívesen hallgatnám meg a bizottságot arról, hogy mi a magyarázat, miért gondolják azt, hogy ez jó fejezet. A második kérdés jelentős innováció fejlemények zajlottak a hatáskört illetően, és ennek az egy, első legfontosabb jellemzője a szolgáltatások liberalizációja. Az EU-ban ez az első alkalom, hogy ilyenről tárgyalunk. Van egy hibrid, hibrid negatív lista a közszolgáltatásokról és ezek meghatározásáról. Kérem a bizottságot, mert az átláthatóság nem csak arról szól, hogy dokumentumokat megjelentünk, hanem arról, hogy elmagyarázzuk a lakosságnak, hogy mit jelentenek ezek. Ezért nagyon egyértelműen meg kell magyarázni, hogy mi szerepel a szolgáltatások, ajánlatok és kötelezettségek fejezetben. A közszolgáltatások nagyon fontos politikai kérdés jelentenek a titában is. Ezért fontos, hogy átláthatóságot teremtsünk. Erre, erre a két dologra kérek választ a bizottságtól. Merci beaucoup. Uh, merci à la Commission pour euh, nous avoir fait... Köszönöm a bizottságnak is a tájékoztatót. Köszönöm a mai magyarázatokat. A bizottság felismerte, hogy az egyezmény jelenlegi állapotában nem, feje, nem felel meg a tárgyalások színvonalának. Vannak politikai viták az ISDS-ről, amelyeket még nem, nem sikerült felhozni. Egyetértek azzal, hogy önök is mondták, hogy az eredeti dokumentumot kell fi figyelembe venni. Örülök, hogy ezt felismerték. Felhívnám a bizottság figyelmét arra, amit Juncker úr is mondott a parlamentnek a válság előtt. Azt mondta, hogy nem fogom megengedni azt, hogy békétető bíróságok és a bíróságok hatáskörét a beruházók által létrehozott egyezmények korlátozzák. A szöveg tehát nem tükrözi mindezt. A jelenlegi bizottsági álláspontot illetően a csúcs, csúcson lesz egy tanácsülés, amely aláírja az egyezményt, amely nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, annak, amint az új bizottság akar. A kérdésem tehát a következő. Ebben az ideiglenes politikai környezetben vajon nem lenne jobb, hogy az, ha ennek az uh, egyezménynek az aláírását elhalasztanánk? Des actes politiques. Donc, un Paraf montre qu'il n'y a plus de modification. Nem csak parafáljuk, de amikor a parafálás megtörténik, akkor már uh, nagyon nehéz politikai egyezményeket megváltoztatni. Nagyon furcsa, hogy a bizottság ennyire siet, hiszen eh, ez eh, krízis fog teremteni, válságot fog teremteni az Európai Parlamentben, a, amelynek eh, érvényesíteni, ratifikálnia kell ezt az egyezményt. Aztán eljutunk a tagállami szakaszba is. Arra kérem tehát a bizottságot, hogy fordítson egy kicsit több időt a kérdésre, még egy-két hónapot, amely nem oszt nem szoroz igazán a kanadai kapcsolatokban. Van még egy dolog, említették a negatív listát, amely különösen veszélyes, és először használjuk ilyen egyezmény tekintetében, amely nagy kockázatot jelentethet, amely, és leírja, hogy minden lehetséges, kivéve. És amikor azt mondjuk, hogy kivéve, akkor nem egyértelműen soroljuk fel, hogy mindez, ami nincs benne, azt lehet liberalizálni. Számos ágazat van, amelyet lehet liberalizálni, és én annak örülnék, hogyha létrejön egy pozitív lista, és nem negatív lista. A harmadik dolog, amit el akartam mondani, egy konkrét kérdés. Azt olvastam, hogy Kanada minden kulturális iparágát védeni szeretné. Európa csak az audiovizuális ipart védi, Szeretném tudni tehát, hogy Európa miért nem véd többet, miért nem védjük a többi kulturális ágazat, iparágat. Azt gondoltam, hogy a TTIP-vel kapcsolatos vitában a, a francia kollégáim is szót emelnek a kultúráról, és hogy mi a véleményünk a kérdésben és hogy miért csak az audiovizuális, és nem az egész kulturális iparágat szeretnénk levédeni. Végül elfogadtunk egyes egyezményeket, és elfogadtuk úgy, ahogy azokat megírták. A standardek nem teszik lehetővé, hogy megnézzük azokat az általános érdekeket, amelyek, amelyek érdek, amelynek fényében jövőre bontsájthatunk ki védelmeket. Hogy teszi ez lehetővé számunkra, hogy jobb egyezményeket tárgyaljunk le, amelyek védik az állampolgárok általános érdekeit. Köszönöm szépen. Még hárman kértek szót, ők még sorra kerülhetnek, és utána öné a szó. Kelly úr először is. Uh, thank you, Mr. Chairman. I have listened. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, különösen Patricioni úr prezentációját. Meg kell mondanom, hogy Örülök az elhangzottaknak, ugyanis a kanadai EU delegáció tagjaként én is hát részt vettem a vitákon, és nagyon sok ilyen vita volt ezen a téren. Azt gondolom, hogy az elnök elismerést érdemel azért, hogy hát elérte, hogy ezt a lehető legjobb feltételekkel fogadják el. Petricsoni úr nagyon lelkes volt, mondta, hogy új határokat léptünk át, és milyen rendkívüli eredményeket értünk el, és a többi, és a többi. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez így van, azt gondolom, hogy az ördög a részletekben rejlik, alaposan át kell vizsgálni ezt a megalapodást. Remélem, hogy valóban sikeres lesz, de hát még bőven van munka előttünk. Szeretnék föltenni egy kérdést az eljárással kapcsolatban. Azt mondta, hogy a kanadai tartományok megkapják a szöveget, szükség van az összes tartomány jóváhagyására ahhoz, hogy életbe lépjen, vagy ez csak konzultációs jellegű egyeztetés. Aztán, hogyha lehetséges, akkor további információkat szeretnék kapni arról, hogy a tarifa liberalizáció területén milyen mezőgazdasági jellegű kivételekről állapodtak meg Kanadával. Hát természetesen ugye ez sokakat érdekel, sokakat érint érzékenyen, úgyhogy jó lenne erről további információ. Aztán érdekel az is, hogy van-e valamilyen felülvizsgálati rendelkezés, felülvizsgálati záradék a szövegben arra az esetre, valami nem jól működik. Elnök. Köszönjük, Kaspari úr. A vitát követően két dologra még kitérnék azért. Az egyik a következő. Az egyik felszólaló a negatív és pozitív listák témájára tért ki részletesen. A frakcióm részéről szeretném elmondani, hogy mi mindenképpen támogatjuk a negatív listák ötletét. Nyilván látni kell még, hogy milyen termékeket fejlesztenek ki, de gondolkodjunk csak el azon, hogy meddig lesz életben ez a kereskedelmi megállapodás. Tudjuk azt is, hogy milyen gyorsan fejlesztenek új termékeket. Ha komolyan gondoljuk a külkereskedelmi megállapodásokban foglaltakat, akkor gondoskodjunk, gondoskodjunk arról is, hogy vannak olyan termékek, amelyek eh, életciklusa nem hosszú, hanem inkább rövidebb, ezért ennek a megközelítésnek igenis van értelme egy ilyen gyorsan változó világban. Másodszorban beruházások védelme. Azok a dolgok, amelyekről ma vitázunk, nem újak. Már régebben is felmerült a kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy a külföldi beruházókat ne helyezzük hátrányos helyzetbe, de előnyük se származzon az asds ből Hogyan bánunk az átláthatóság kérdésével, hogyan bánunk azzal a kérdéssel, hogy legyenek revíziós lehetőségek, vagy sem. Ezek nem új keletű viták, az elmúlt három év során a parlamenten belül sokat beszéltünk mindenről, és amikor Kader Arif kolléga jelentését közösen kidolgoztuk, behatóan foglalkoztunk mindezen kérdésekkel. Ezért az egyedüli lényegi kérdés a következő, és mindenkit kérek, aki most eh, a beruházási kérdésekkel, vagy a beruházási védelemmel foglalkoznak, ezt emlegetik, gondoljanak csak bele, mi történik, ha nem születik meg a kanadai megállapodás. Mi történik azokkal, akik azon, azokkal a, azzal a több ezerrel, ezer vállalkozóval, aki eddig már profitált eh, a meglévő bilaterális eh, megállapodásokból. Hogyan tudjuk elmagyarázni az érintett országok szegényeinek, hogy a jövőben nem jönnek majd újabb beruházások, amelyek felemelhetnék őket, mert a jogi rendszerük nem olyan jó, mint Kanadában például, vagy Amerikában, és hogyan akarjuk Kínának azt mondani, megmagyarázni, hogy velük akarunk ilyen megállapodást, de másokkal nem. Szerintem Kína nagyon magabiztos ország, nem tudom, hogy ezt el, lehet elmagyarázni nekik. Azoknak, akik nagyon kritikusan látják a beruházás védelmét, azoknak mondom, hogy ha most a beruházások védelme területén ma vannak problémák, és igen, vannak problémák, ez valóban így van, akkor mindenek előtt az 1400 meglévő megállapodásból ered, a 60-as, 70-es években köttettek ezek, amely és ezekben a megállapodásokban nem sikerült az európai szinten fontosnak tartott elemeket biztosítani. Ha Kanadára gondolunk, vannak olyan európai tagállamok, amelyeknek van kétoldalú megállapodású Kanadával. Ez a kommunista idők utáni fordulat során ö, jött létre ezek zöme. Fontos, hogy a bilaterál, ezen bilaterális megállapodások helyett egy jobb összeurópai megállapodás szülessen. Kérdés, hogy az a beruházás védelemre vonatkozó eddigi meglévő megállapodások valóban a várt eredményeket hozták -e eddig, és vizsgáljuk meg, hogy az Európai Bizottság kiharcolta-e azt, amit kértünk tőle. Ez kell, hogy legyen a lényeges kérdés. Összességében nem gondolom, hogy el kell ítélnünk a beruházások védelmét, mint olyat. Köszönöm. Az amerikai kongresszusban ma mutattak be egyébként egy tanulmányt, mondja az elnök, amely szerint a beruházási védelem nincs szignifikáns kihatással a beruházási tevékenységre, például Brazíliában, de hát beszélhetnénk erről még, erről még órákig. Dartmouth úr, az utolsó felszólaló. Sorry, thank you, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm tehát elnök úr, de közben közbeszólnak. A hölgyek az elsőbség, akkor parancsoljon. Non, je suis, j'aimerais que vous nous expliquiez les fonctionnements des prises de parole, parce que ça fait plus de trois quarts d'heure. Nos, euh, azért kértem szót, hogy rákérdezzek, hogy Hát tulajdonképpen hogy is van itt az eljárás? Én három órája várok, hogy hozzászólhassak, és hát úgy tűnt, hogy vége lesz a hozzászólások körének, és én meg egyáltalán nem kapok szót. Nos, én a francia képviselőket képviselem itt, hogyha szabad. Ne haragudjon, de sem a titkárság nem látta, hogy jelentkezik, sem én. Kérem a jövőben jelezze egy kicsit világosabban, hogy szót kér. Can come back later. Én boldogan átadom a magam megszólási lehetőségét, majd esetleg később hozzászólok, ha lesz rá idő. Quel dirigisme, on aurait pu parler l'un et l'autre, mais c'est vrai que ça aurait probablement été deux voix de critique. Nos, azt gondolom, hogy mind a kettőnknek lehetett volna lehetőségünk hozzászólni, de hát talán elég is, hogyha csak az egyikünk esik neki a bizottságnak, ők nem szeretik, hogyha nagyon sokan kritizálják őket. Minden esetre azt gondolom, hogy a választások után világosabban látszik az igazság, mint előtte. A választások előtt azt mondogatták, hogy a szita az nem lesz majd a tita alapja, mintája, de hát most meg már változott a helyzet. Most már ugye, hát világosá vált, hogy mégis ez van. Úgy tűnik, hogy választott bíróságokat alkalmaznak majd az adott országokban meglevő állami bíróságok helyett ugye a viták rendezésére. Azt gondolom, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy hát gyanús dolgok történjenek. Azt gondolom, hogy a, a franciák nem fognak bízni ezekben a választott bíróságokban. Korábban a hasonló megoldások, például az IMF megítélését is hát igencsak lerontották a, a francia cégek szemében. Úgy gondolom, hogy az ilyen új szabályok károsak a cégek tevékenységére, ők mindenképpen így gondolják, és hát ezt figyelembe kell venni a döntéshozatal előtt. Kanada úgy döntött, hogy a palagász kitermelésben moratóriumot vezet ki, illetve vezet be, és hát hatalmas értékű gázkincsről van szó, aminek a kapcsán nem akarnak hátrányba kerülni. Tehát több millió európai és így több millió francia ember ellenzi a választott bíróságok alkalmazását, ami kihat például a kapra is. Egy kérdésem lenne az egész helyzettel kapcsolatosan, nevezetesen, hogy mikor fognak konzultálni, mikor fogják meghallgatni az embereket, az ő aggájaikat, akik elvetik ezeket a javaslatokat. Thank you very much, Mr. Chairman. Nos, köszönöm a szót, elnök úr, elnézést kérek azért, hogy elég későn szólok hozzá, de hát éppen, ugye el is késtem az ülésről is, mert két választóval beszélgettem a kérdésről. Ők azt kérték, hogy a bizottságtól, hát szerezünk információt arra nézve, hogy pontosan mikor léphet életbe ez a megállapodás. Tudom, hogy a két választó, akivel beszéltem, nagyon aggódik emiatt. Nos, ezen kívül, ugye Maria Arena szocialista képviselő hozta fel, igen, meggyőző érveléssel azt, hogy hát szüneteltetni kell, pihentetni kell a kanadai megállapodást. De hát ugyanez a szocialista képviselőcsoport egy órával ezelőtt teljesen egységesen fellépett azért, hogy gyorsított eljárásban fogadjunk el egy sokkal problematikusabb, sokkal hát konfliktustól terheltebb Ukrajnával kötendő megállapodást. Hát kérném a szocialistákat, hogy akkor magyarázzák meg, hogy mégis miféle konzisztenciát mutat az ő álláspontjuk, azt kérik, hogy tegyük parkolópályára a kanadai megállapodást, amiről hát már mióta három éve tárgyalunk legalább, és ugyanakkor meg gyorsított eljárást hagynak jóvá, egy igen aggasztó és konfliktust generáló Ukrajnával kötendő társulási megállapodást. Ez egyébként egy példátlan eljárás már, mint az ukrajnai megállapodás ilyen gyorsított jóváhagyása. Erre nézve kérnék információt. Azt hiszem, ezt bilaterálisan is tisztázhatjuk. Most megadom a bizottságnak a szót. Láthatja, nagyon sokszínűek a vélemények, a hozzászólások. Kérem, amennyire lehet, foglalja össze az elhangzottakat, és válaszoljon a feltett kérdésekre, és hát sok szerencsét ehhez a feladathoz. Köszönöm, el, elnök úr. Igyekszem mindenkit eh, boldogát tenni, hogy válaszol minden kérdésre egy ilyen ülésen korlátozott azoknak a válasz, kérdéseknek a száma, amikre válaszolni tudok, de nagyon szívesen válaszolok a többi technikai kérdésekre, amelyeket a képviselők feltesznek. És megadom nekik a magyarázatot. Feljegyeztem a megjegyzéseket. Tisztában vagyok azzal, hogy augusztus közepén jelent meg az egész a tárgyalásokat augusztus 1-én éjszaka fél háromkor fejeztük be. Ezt majd el kell magyaráznunk, és rá is szálljuk az idét, hogy részletes magyarázatot nyújtsunk mindenkinek, különösen a képviselőknek. Bevezetőként nézzék el nekem, ha nem válaszolok a politikai értékelésekre. Az én biztosom majd megteszi, ez az ő feladata. És mivel nem utoljára vagyunk itt, a, hogy a politikai következményekről beszéljünk, próbálok a tényekre szorítkozni, magyarázatokra, és azokra az elemekre, amivel folytathatjuk a vitát. Nagyon gyorsan nézzük végig a kérdéseket marhahús sztenderdek, élelmiszer sztenderdekről kérdezett Kaspari úr. Egyetértek, az egyezmény nem harmonizálja azt, hogy környezetvédelmi, egészségügyi, közbiztonsági sztenderdeket változtassak meg, nem ez a gond. Kanadának ugyanazok az aggodalmai, mint nekünk, lehet, hogy mások a sztenderdek bizonyos területeken, említették a marhahúst, valóban Kanadában állítanak elő hormonkezett marhahúst, mi ezt betiltottuk. Er-, erről kérdésem volt. Kanada nem akar, hogy mi változtassuk a sztenderdjeinket. Számos esetben pont fordítva lesz a nehéz. Biztosak vagyunk abban, hogy ha megtaláljuk a megoldást, például a marha esetében, amelyet sokan kérdeztek, nem liberalizáltuk a marhahús kereskedelmét, tarifális kvótát jelentettünk be 0,6%-os európai piaci részesedésben, nem változtatjuk meg a feltételeket az állatok nevelésében, levágásában. Egyértelműen elmondtuk Kanadának, hogyha hozzáférünk az ő piacaikhoz, akkor szívesen dolgozunk ki hihete, hihető, hiteles, követő marhahús előállítást. Több ezer tonnáról van szó évente, ezért a termelőknek ilyen mennyiségben, a 46 ezer tonna mennyiségében nem lesz ez gazdaságos, de ez eltart pár évig. Ezeket a nyájakat fel kell nevelni, ez csak egy példája a kérdéseknek. A, a GMO a másik. Az egyezményben semmi sem változtatja meg a GMO-kra vonatkozó eh, jelenlegi helyzetet. Zsadó úr hivatkozott arra, hogy az egyezménybe bevettük eh, ugyazokat a párbeszédeket, amelyekben egyetértettünk a WTO panel eh, ülését követően, amely szakpolitikai fejleményekre vonatkozik, de nem garantálja Kanadának, hogy beleszólhassunk abba, hogy miként alaktjuk a szabályainkat, garantálja, hogy mielőtt átalakítjuk a szabályokat, tájékoztatjuk őket azért, hogy a termelők tudhassák, hogy miről van szó, és alkalmazkodhassanak. De ez nem olyan kérdés, amelyben kompromisszumot kötünk. Azért tartott több, éven, több, év, több, több évig, hogy ezt a döntést meghozzuk, hogy ez, ez, erről a kérdésről ne kelljen vitatkoznunk. Hogyha Kanadának vannak ilyen kérdései, és tárgyalni akar, akkor nem, lép, nem léphetünk előre. Kanada már korán úgy döntött, hogy nem akarnak teljes jogú jutatásokat adni. Hogyha nem megfelelő nekik a megállapodás, akkor nem nyitjuk újra a tárgyalásokat. Nézzük a beruházás védelem kérdését, és hadd legyek nagyon egyértelmű. Nem kell semmit elismernem, beismernem a tárgyalások kérdését, illetően az Egyesült Államokkal. Ha valakit félrevezettem a korábbi kijelentésemmel, akkor, egy, akkor elnézést kérek, most megpróbálok világosabban fogalmazni. A legfejlettebb, és a szó szerint értem itt tartunk ma a különleges mandátumokkal, a vitámon, amely a parlamentben zajlott, a tagállamokban, a civil társadalmon belül, és azt gondoljuk, hogy a letárgyalt e, eredmény válaszol ezekre az aggodalmakra. A vitát azonban nem fejeztük be, e, a szöveg nem válaszol egyes aggodalmakra, hiszen nem zártuk még le. Ezeket a kérdéseket a jövőben e, vetjük majd fel a szöveg azonban válaszol, és megfelelő egyensúlyt teremt a beruházások érdekének védelme között, és, abba, és a között, hogy a közérdeket véd, véd, hozzuk létre a szabályokat. Hogyha hogy valaki ezzel egyetért, vagy sem, az az ő véleményének a kérdése, nekem itt nem kell politikai véleményt mondanom. Lényegét tekintve a tárgyalási folyamat, az egyeztető tárgyalások legalább olyan jók, mint a szabályok. Két dologra koncentráltunk. Először is, hogy a szabályozást fejlesszük. Azok a kijelentések, amelyek a legaggasztóbbak a választott a kérdésében, azok az indirect appropriation vonatkoznak. Ha vannak ilyen választott bíróságok, és az elismerik, akkor az megfelelő. Az indirekt eljárás pedig a saját profitot képviseli. A beruházó nem indíthat per, per csak azért, mert az ő profitját veszélyezteti valami. Az intézkedések, hogyha diszkriminatívak és tisztességtelenek és nem igazságosak, akkor megfosztják a tulajdon gazdaságos felhasználásától. Ezeket a érveket gyakran használják fel az európai bíróságok. Meghatároztuk a tisztességes tárgyalások követelményeit, és azok az intézkedések, amelyek ezt megsértik, azok nem elfogadhatóak egy európai bíróság előtt. Feltetik azt a jogos kérdést, hogy miért van szükség a választóbíróságokra. bíróságokra azért, mert a nemzeti bíróságok nemzeti jogszabályok szerint járnak el. A kanadai bíróság lehetek nagyon nagyszerűek is, kanadai jogok szerint fognak el, eljárni, nem az, nem az szerint, amiket mit letárgyaltunk. A mi bíróságaink a saját ö, ö, jog, jogszabályunk alint járnak el, és nem a letárgyaltak alap, alapján, amelyek nem egyformák. Letárgyaltuk a ö, védelmi szinteket, E, amelyek nem falál, valószínűleg nem találhatók meg a kanadai jogszabályokban. és meg, ö, e, megtagadhatják a beruházóknak, hogy a saját bíróságaikhoz forduljanak. Jogukban áll, hogyha ez szerepel a kanadai alkotmányban, hogy kritizálják, de védelmet kell szolgáltatnunk a beruházainknak, szükség van az ilyen, ilyen választott bíróságokra. Vajon az a kérdés, hogy vajon mi irányítjuk-e őket? Dolgozzunk az eljárásokon és az átláthatóságon is. Az ENSZ szabályait figyelembe véve, ott, ahol sikerült elérni azokat az eredményeket, amelyek meggyőzőek az átláthatóságról, amelyeket a beruházási egyezmények zömében megtalálhatóak. Ezért ki lehet jelenteni, hogy titkos joghatóságról van szó. a szitának nincs titkos joghatósága, hanem nyitott, átlátható eljárás, és az alapvető szabályok azok, amelyek a köz, közérdeket védik. Hogyha olyan intézkedéseket kell elfogadnunk, amelyek diszkriminatívak és ö, igazságtalanok, akkor másféle felelősséget kell tulajdonítanunk nekik. Szellemi jogok, ö, orvossághoz való hozzáférés. Az egyezmény elismeri, és, semmi, és az egyezményben semmi nem kompromitálja a gyógyszerekhez való hozzáférést. A gyakorlatban a letárgyalt szár, ö, ö, szabályzatok kiv, ö, kivételt tesznek a generikus gyógyszerekkel. Ezt kötelezővé teszi Kanada számára, de csak azért, hogy a um, így védett gyógyszereket el, el lehessen helyezni a kanadai piacon. Nincs vita arról, hogy az ilyen e, egyezményeket elkezdjük letárgyalni. Kanadának nem kell különbséget kell tennie, de megvan a lehetősége rá, hogyha úgy tetszik neki. Ezért e, meghajtuk a lehetőséget, hogy e, döntsenek a generikus gyógyszerekről, exportra szánt generikus gyógyszerekről, de a fejlődő országok fele, és mentesülhetnek a legközelebbi rendelkezések alól. Fentartható fejlődés. Nem tudunk belemenni minden részletbe. Annyit szeretnék elmondani, hogy nem értünk a, a, egyet a, abban, hogy a lényegi szabályok arany, al, alacsonyabb szintet határoznak meg nem egy, fe, egy fejezetről van szó, ahogy más egyezményekben, de Kanada soha nem foglalkozott erről. Külön mellékes megállapodásokat hozott létre. Nekünk van egy fejezetünk, két része ott van a környezetvédelemről, de a közös szabályok, közös elemek nagyon hasonlítanak a mi megközelítésünkhez. Eh, az a véleményünk, hogy sikerült az integrált megközelítésnek a lényegét megőrizni, ami pedig a szankciókat illeti. Ugyanez vonatkozik a munkaügyi fejezetre. Vita zajlik még ebben a házban is arról, hogy ebbe az irányba kéne haladni, de egyelőre nem ez az Európai Unió álláspontja. Az Európai Unió azt mondja, hogy a szankciók nem megfelelő, nem megfelelőek a fenntartható fejlődéshez, és a um, vállalatalkotás az, az a kiút. Megváltoztattuk az álláspontunkat a vita következtében. Egyelőre a bizottság ragaszkodik ahhoz, ami az unió álláspontja. És ahogy önök is tudják, jó, lehet érvelni amellett, hogy a legjobb szándékú e, amerikai pénzügyi szankciók nem feltétlenül megfelelőek. Nem akarok prejudikálni, hogy mit döntünk a jövőben. Ez a jelenlegi helyzet. Volt egy kérdés, ami sok képviselőt érdekelhet, nem csak a skótokat, a szeszes italok kérdése. Nagyon megfelelő az egyezmény, nagyon egyetemű volt az elejét, elejétől, hogy Kanada nem szeretné eltörölni a provinciális jogokat. Mi sem, mi sem szeretnénk ilyen be, beavatkozó szabályozókat rákényszeríteni a partnerünkre. A jelenlegi helyzet nem, megfog, nem elfogadható. Most változtatok meg a szabályokat, amelynek révén a, amelynek révén az a költség amelyet a küls, külföldi exportőröknek kell fi, fizetni ahhoz, hogy a, azért, hogy a monopóliumhoz hozzáférjenek, azt átszámítsák, átszámítják majd, hogy ne legyen diszkriminatív. Van egy rendelkezés, amely a versenyellenes magatartásra ö, lett kihegyezve, pénzügyi lehetőségek is vannak a belső piacon, korlátozott számú kivételt adtunk a kanadaiaknak e, a szabályok alól. Nem akarjuk a monopóliumot eltörölni, de mégis jó eredményeket értünk el. Az egyezménybe beleillesztettük a jelenlegi szeszesital egyezményt, amelynek nincs effektív vitarendezési mechanizmusa egyeztetett jogi szövegről van szó, amely része a egyes, egyezménynek. Az európai szeszes ipartól kapott visszhang nagyon kedvező egyelőre. A kérdések sorrendében haladok, tehát lehet, hogy lesz némi zavar. Eljárások, késedelem, tanulságok. Tudtuk, és nem tudjuk, hogy meddig fog eljutni, hogy a fejlődő országokkal folyó tárgyalás más tészta lesz. Nagyon sok kérdést két éven keresztül próbáltunk megoldani Kanadával, amely olyan kérdéseket, aminek semmi gazdasági jelentősége nincsen. Ezzel együtt, együtt van nekünk kereskedelmi egy, egyezményekről teljesen szépen kidolgozott rendszerünk, és hogyha ennek van gazdasági jelentősége, az teljesen lényegtelen. A jogot mindenhol alkalmaznunk kell, legyen az gazdasági terület vagy más, és egyes kérdések nagyon komplikáltak. Eredeti ország volt a leg, egyik legkomplikáltabb vita olyan területeken, ahol a kereskedelem már működik, de a, de a szabályokat le kell fektetni, és ez időt igényel. Kanadában nagyon összetett a döntéshozatali eljárás. A tartományok, amelyek politikai biztosítékot adtak arra, hogy jó, jó hiszeműen vesznek majd részt, és hogyha elégedetek az eredményekkel, akkor majd meg is valósítják azokat. Ezek nagyon konstruktív szerepet játszottak a tárgyalásokban. De ez csak nehezítette a feladatot az egyezmény alapján komplex szerkezetünk van arra, hogy ezeket a tárgyalásokat lefolytassuk, és a szövetségi tagállamoknak is megvan a saját gépezetük. Ezt az elmúlt 60 évben többször megvizsgáltuk. Kanada egy, összehang, egy, egy koordinációs rendszert hozott észre a tartományok között, és nagyszerű munkát végeztek. de ez a mi munkákat csak megnehezítette. Mi történik szeptember 26-án? Be fogjuk jelenteni, hogy a tárgyalásokat lezártuk. Ez a bizottság véleménye. Legjobb képességei szerint történt így. Szerintünk jó az egyezmény, szerintünk lezártuk, vég, és eh, lehet, hogy egy-két kérdésben még tárgyalunk, mindössze ennyi fog történni. Ez pedig a bizottság véleménye. Nem fogjuk a tanács vagy a tanács vagy a parlament e, e, jóváhagyását kérni még hónapig. Kérdezték, hogy mi fog történni a tárgyalás végső lezárása előtt. Erre most nem tudok pontosan választ adni. szerintünk 2016 előtt ez nem fog életbe lépni, de lehet, hogy később, attól függ, hogy mennyi ideig tart a jogi felülvizsgálat és a fordítások, és függ attól is, hogy a politikai viták itt és Kanadában hogyan folynak le. Nagyon nem szeretnék számokat megjelölni arról, hogy ez hogyan fog lezajlani, nem tudnék időpontokat megadni. Elnök úr, ön is tudja, hogy a tárgyalások arról folynak, hogy ki, ki és mikor avatkozik be. Ezek is kifutottak már. Nagyon örülnénk, hogyha 2016. január 1-én hatályba lépne az egyezmény. Én nem tennék rá pénzt, de személyes véleményem és ne kezeljék ezt ígéretként. A kanadai belügyi döntéshozatali folyamatot életében, amennyire én tudom, és most egy kül külföldi országról beszélek, a tartományoknak nem kell ezt az egyezményt jóvá hagyni, másfelől lehet, hogy a saját tartományi jogszabályokat kell hozzáigazítani Kanada azt ígérte, hogy a tartományok bár nem kell hagyják az egyezményt, politikai jóváhagyást fognak adni, és vagy hozzáigazítják saját jogszabályokat, vagy egy jogszabályban kijelentik, hogy ez az egyezmény megfelelő a saját, megfelel a saját jogszabályaiknak. szövegnyilvánosság nyilvánosság és a, a NAFTA módosításáról nem tudok. Kanadát nagyon aggasztott, hogy újra kell tárgyalni a NAFTA-t. Próbáltuk ezt elkerülni. Amennyire én tudom, ez nem fog megtörténni, de ez megint csak a, a, a kívülálló véleménye két külföldi ország közti egyezményről. A szöveg nyilvánosságával kapcsolatban, akik kritizálták, azoknak igazuk van. Zsadó úr eh, megjegyzést tett a B mellékletről csak a szöveg szivárgott ki, és nem a mellékletek. Fontos részletek eh, hiányoznak, eh, amelyek hiányában nem lehet pontos véleményt adni. Hallottam, hogy milyen kritikát mondtak a negatív listáról. Ha alaposabban megvizsgálják a pozitív listák összeállítását, nem túl nagy a különbség. És akkor meg kell nézni, hogy miként írtuk meg a fenntartásainkat, és ez nagyon fontos. Nem sikerült, hiszen nem tettük még nyilvánossá. Ez meg fog történni, és akkor majd döntést hozhatnak róla. Tudjuk, hogy nem lehet senkitől sem véleményt kérni, anélkül, hogy látta teljes szöveget. Azt is el kell érnünk, hogy a szöveg a megfelelő lesz. És hat fogalmazzak így, 27 évi kereskedelmi politika után is megdöbbentett, hogy mennyire komplikált ez az ügy. Teljesen pontosan ö, szeretnénk a szöveget leírni, mielőtt ezt a nyilvánosság elé bocsátjuk nem kiszivárogtatott szövegről lesz szó, hanem olyanról, amelyre, amelyre biztos úr felelősséget vállal. A élő egyezmény formális aspektusa tele van felülvizsgálati záradékokkal. Ennél fontosabb az, hogy ez vajon lehetetlené teszi a jövőbeli szabályozásokat? Erre egy, egy szavas válaszom van nem a jogszabályalkotás jogát belefoglaltuk a szövegbe. A szabályok egyértelműen kizárják a mozgásteret a nem diszkriminatív, objektív szabályalkotás lehetőségében, és ahol kétségeink voltak, vagy ahol szeretnénk a szabályokat fejleszteni valamilyen okból a jövőben, amelyek diszkriminatívak, ott fenntartásunkat jelentettük be. Nem mondhatnak véleményt addig, amíg nem látták a teljes szöveget, ezért nem köszönöm, nem kérem önöktől, hogy ezt elhiggyék nekem. Ha megjelennek a fenntartások, akkor majd szívesen megmagyarázzuk ezeket. A TTIP tárgyalások kérdésével kapcsolatban a TTIP tárgyalások a TTIP-ről szólnak, és nem a szitáról. Megnézzük a válaszokat, nem vagyunk még készen. Több ezer, több tízezer választ kaptunk. Azt is észrevettük, hogy a válaszokból 65-70 ezer egyforma komputer által előállított válasz volt még több tízezer pedig hasonló nyelvi hasonló, jelen, mutat. Van még néhány szá, ezer válasz, amely lényegi, részletekbe menő és fontos kérdést vet fel. Ezekhez időre van szükség, hogy komoly válaszokat fogalmazhassunk meg, de ez a konzultáció a TTIP-re vonatkozik, a szitát illetően pedig nem mondjuk azt, hogy kész a tárgyalás, ezt majd ön és a, önök és a tanács dönti el. Ezt sikerült a mandátumunk alapján Kanadával létrehozni, és hogy azt mondják nekünk, hogy álljanak meg, és egyes részeket tárgyal, tárgyaljanak újra, hogyha ez az unió politikai döntése, akkor ezt fogadjuk el, és nem fogunk spekulálni arról, hogy a kollégium mit szeretne, vagy a jövőbeni kollégium mit szeretne elérni. Tárgyalóként az én véleményem az, hogy nem lesz, Kanada nem lesz hajlandó egyes részleteket újra tárgyalni. Ennek a következő lényeivel pedig számolni kell. Nos, a bizottság részéről az álláspont, hogy ez nem egy vegyes álláspont, és nem szeretnénk, hogy a tagállamok egyesével hagyják jóvá. Arra gyanakszunk, hogy a tanács lehet, hogy vitatni fogja ezt az álláspontot, nem ez könnyű ugye, egyhangú mm, álláspontot találni. Ugye a szerződés szerint a tanács egyhangú szavazással felülbírálhatja a, a bizottság döntését, úgyhogy hát ez megtörténhet, erre van esély, de hát ugye ez majd akkor lesz aktuális, hogyha jóvágyásra a tanács elé terjesztjük a megállapodást. Aztán ivóvíz, emberi jognak számít vagy nem. Azt gondolom, hogy akárhogy is dől ez a kérdés, nem liberalizáljuk az ivóvíz iparát ezzel a megállapodással bizonyos vízszolgáltatásokra vonatkozik, például szennyvízkezelés, vízkezelés, amikor egy-egy állam úgy dönti, hogy ilyesmit kienged a piacra, akkor az liberalizálható. Kanada esetében ez nem igazán aktuális, nem így van. Nekünk is és a kanadai félnek is vannak fenntartás, hogy kivételként kezeli ezt a területet, majd ha részletek nyilvánosságra kerülnek, akkor láthatják. Egyébként a víz természetes állapotban való meghagyásával kapcsolatos rendelkezések érdekesek még ebből a szempontból. Ugye Kanadában igen nagy olyan természetes vizek vannak, amelyeket más országokkal megosztanak, hogy átnyúlnak a határon, tehát ezért fontos nekik ez a kérdés, de hát Európát ez kevésbé érinti. Aztán az adóparadicsomok miatt létrehozott hát, kamucégek, úgymond, amire hollandok kérdeztek rá. Nos, hát az um, ISDS-t és a CETA-t az ilyen cégek nem használhatják ki. Nagyon odafigyeltünk az ilyen úgymond adóoptimalizáló manőverekre, és igyekszünk ezeket kizárni. Aztán az egészségügyi és növényegészségügyi rendelkezések hiányoznak. Nos, hát Zsadó úr, erre van egy szakmai magyarázat, amit én magam sem értek. Amint én értelmezni tudom a dolgot, el fogom mondani önnek is, de hát megvan az oka annak, hogy van ott egy B melléklet, ami viszont üres. Később fognak ezzel majd foglalkozni. Ahogy mondtam, amint én átlátom ezt az egész dolgot, el fogom mondani én is. Én vagyok az egész ügy főtárgyalója, de hát ez nem jelenti azt, hogy minden apró részletet átlátok. Nos, arra is rámutattak, hogy ugye a fenntartások szövegét egyesek látták, hiszen a tanácsnak ez megküldése került, és ők megosztották a szokásos eljárás keretében a parlamenttel. Nem elérhető azonban a szöveg mindenki számára, mi igyekszünk ezt hamar elérhetővé tenni mindenkinek. Aztán Kanada hozzáállása a környezetvédelemhez, Kyoto, zöld javak. Igen, valóban eltér a környezetvédelemmel kapcsolatos álláspont Kanada és Európa esetében, főleg az aktuális politikai helyzetben. Kanadában egyébként vita zajlik erről a kérdésről, korábban is változott már az ország álláspontja, és még fog is később is. Minden esetre ez a megállapodás nem foglalkozik Kiotóval, nincsenek benne a zöldjavakkal kapcsolatos rendelkezések, igen egyszerű okból egyébként. A WTO helyzet ismeretében mi itt teljes vámtarifa liberalizációról beszélünk, és hát, ezek a zöld javak automatikusan liberalizálásra kerülnek a definíciójuk alapján. Nos, ezeket azt hiszem megválaszoltam. Kértek még világos magyarázatot arra, hogy a GATS-ban a közszolgáltatások liberalizációja pontosan mit is jelent. Nos, tudom, hogy komoly kérdések merülnek föl ezzel kapcsolatosan a tagállamokkal egyeztettünk, és felvetődött az is, hogy talán egyértelműbb megfogalmazást használjunk, de végül elég határozott álláspont alakult ki a tanácsban, amellett, hogy hát maradjunk a gazban használt megfogalmazásnál. Persze lehet, hogy lehetne ezen javítani, még nem született illetve született egy olyan jogjelzés, ami szerint ez megfelelően működik, úgyhogy viszonylag nyugodt vagyok az ügyben. Aztán, hát hogy lehetne jobban védeni a közműszolgáltatásokat, könnyen lehet, hogy igen, de a tanácsban szinte egyhangú vélemény volt az, nagyon nagy többség véleménye volt az, hogy ne nyúljunk hozzá a dologhoz. Egyébként Kanadának is más a, a megközelítése. Nem alapvetőek az eltérések, de más, más rendelkezéseket szerettek volna, végül sikerült őket meggyőznünk. Aztán, hogy csak az audiovizuális iparunkat védjük, és nem az összes szellemi tulajdonjogot, nehéz ügy valóban. Az Európai Unió politikája az, hogy a liberalizáció alól kivonjuk az audiovizuális iparágat. Pontosan ezt ültettük át a kanadai megállapodásba is, egyszerűen azért, mert a tanácsban nincsen konszenzus az ügyben. Kanada más ország, más aggájai vannak, más félelmei vannak. A CETA egyébként nem a hagyományos kanadai megközelítés mm, megnyilvánulása, hiszen ők általában az egész kultúrszektort kivonják az egész megállapodás hatája alól. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szerzőknek és a, a zeneszerzőknek igenis ki kell harcolnunk a kiemelt, erősebb szerzőjogi védelmet. És ez nagy eredmény. Egyébként ilyen iparágakban nincsen beruházási jogunk Kanadában, és Európa sem ad beruházási jogot más országoknak, de beruházások mégis történnek, és hát a, ilyen esetben a beruházók ugyanolyan védelemre számíthatnak, mint mindenki más. Az EU álláspontja ezen a téren egyébként az, hogy hát tartsuk magunkat a hagyományos álláspontunkhoz. Tudatában vagyok annak, hogy ez az álláspont nem találkozik teljes konszenzussal Európában, de hát ez az unió közös hivatalos álláspontja. Amíg ez nem változik, addig a bizottság sem hát kezdhet a saját feje után menni. Kanada letárgyalt egy olyan rendelkezést, ami megvédi az ő érdekeiket széles körülön, és a miénket sem sérti. Aztán Kelly úr kérdezett a mezőgazdasággal kapcsolatosan. Ahogy mondtam, az egyezmény hatája alól kivételt képez a csirke, a pulyka, a tojás, illetve tarifa rendelkezések vonatkoznak a marhára, és például az édes kukoricára, illetve a tejtermékekre, főleg a sajtra. A kvóta mértéke elég komoly piaci hozzáférést ad Kanatának, viszont hát az európai piac méretéhez viszonyítva igen korlátozott. Tehát például a fagyasztott és friss termékek együtt, illetve a, a meglevő hormonmentes VTO kvóta bevonásával együtt összesen 50 ezer tonna marha húst jelent és 75 eh, ezer tonna sertéshús kapott még így kvótát emellett. Természetesen a részletes listát a teljes tarifa tételek felsorolásával együtt boldogan megküldöm önöknek, ha érdekli a kollégákat. Ez az európai piac méretéhez képest szinte ellenyésző, de gazdaságilag igen fontos Kanada számára. Kanadától 18,5 ezer tonna ö, sajt keretet kaptunk, ami nagyjából 128%-a a jelenlegi hozzáférésünknek, ugye a WTO EU-s WTO kvóta EU-s része alapján. Tehát tulajdonképpen javult a helyzet, illetve ezen kívül korlátozott hozzáférést is kaptunk más téren is, hát viszonylag korlátozott, de mégiscsak ugye a termékek értéke miatt igen jelentős. Megint csak ugye az európai hús exportokkal kapcsolatban is meg tudom adni a részletes számokat, hogyha valakit érdekel. Nos, remélem, hogy sikerült nagyjából minden kérdésre válaszolnom, elnézést kérek, hogyha kihagytam valamit, ismétlem, hogy szakmai kérdésekkel kapcsolatosan boldogan megadom a, a részletesebb információkat a képviselőknek, illetve az ő asszisztenséknek, illetve magyarázattal is szolgálok egyes kérdésekre, hogyha ez szükséges. Köszönöm szépen a összefog, átfogó válaszokat. Bár biztos vagyok abban, hogy lenne, vannak további kérdések, és eltérő értékelések, ezért ezt a megbeszélést folytatni fogjuk. Személyesen egy dologra kaptam fel a fejemet, nagyon figyeltem arra, amit ön a átmeneti megvalósításról mondott. Nagyon világos, hogy a bizottság és a parlament részére kolumbiai tapasztalatok alapján, hogy az egyezményt nem lehet, egy egyezményt nem lehet átmenetileg megvalósítani, mielőtt a parlament jóvágyását adta volna. Ezt nagyon egyértelműen el akartam mondani, mielőtt a ülést bezárjuk. A 17-es napi rendi pont köze- következik. Egyéb kérdések, senki nem jelezte, hogy hozzá kíván szólni. És az utolsó napi rendi pontunk pedig a következő ülésekre kell, hogy felhívjam a figyelmet ez alatt. Szeptember 24-én lesz a következő ülésünk. Kérem koordinátorokat, hogy maradjanak itt, a többieket pedig kérem, hogy hagyják el a termet. Köszönöm szépen.